Buon pomeriggio a tutti. Üdvözlök mindenkit. Megkezdjük a bizottsági ülést. Először is szeretném üdvözölni Szabin Lorelt, belga szövetségi mezőgazdasági miniszter, az előző európai soros elnökség tanácselnöke. Ha nincs megjegyzés, akkor a felsorolt napire, akkor a rendet elfogadottnak tekintem. Továbbá elfogadjuk a következő ülések jegyzőkönyvét. November 15, november 18, november 30, december 1 és december 9. Ha nincs megjegyzés az ülés vége előtt, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak fogom tekinteni. Szeretnék mindenki tájékoztatni arról, hogy az interneten közvetlenül követni lehet a mai ülést. Sabine Laurel bevezetőjével kezdjük az ülést. Kedves Szabin, a bizottság nevében szeretném megköszönni a fél éves nagyon gazdag és nagyon hatékony munkát. Már is átadom a szót neked. Légy szíves, számolj be a bizottságnak a belga tanácsi elnökség által elért eredményekről. Tiéd a szó. Merci beaucoup, monsieur le, le président. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, ahogy tudják, a belga soros elnökség december végén járt le. Vannak olyan témák, amikben nem tudtunk előrelépni. Nagyon jól tudják, hogy egy trióba illeszkedik a belga elnökség, úgyhogy az általános program ami elfogadásra került, ugye a spanyol, belga és a jelenlegi magyar elnökséget foglalja át, úgyhogy ez egy kontinum, ez egy folyamatos munka, és ez úgy gondolom, hogy fokozza a hatékonyságot. A belga elnökség egy különleges időpontba került sor, ugye a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és így együttdöntési eljárás indult be a parlamenttel. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani Paulo a jó együttműködésért, hiszen ehhez alatt a hat hónap alatt nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Hat témát szeretnék említeni, amelyek a belga elnökség számára fontosak voltak. Kapreform. Tudom, hogy nagyon aktívan dolgoznak ezen a témán. Ez egy olyan dosszié, egy olyan téma, aminél eredményre kell majd jutni előbb-utóbb. Minden esetre a belga elnökség hozzájárt ahhoz, hogy előkészítsük a konkrét vitát, és előkészítettük, előkészítettük a bizottsági munkát is. Az év végén ugye kiadta a bizottság a következményeit. Ülpőben szeptember volt egy informális tanácsülés, Paolo, te ott voltál, és akkor a tanácsülés alkalmával bizonyos témákat össze tudtunk állítani, amelyekre vonatkozóan meg tudtuk erősíteni a 27 tagállam nagy többsége részéről a támogatást. Érzékeny kérdésekről van szó. Hangsúlyoztuk a kívánságunkat, Ugye ez nagyon fontos, amikor mezőgazdasági miniszterekkel beszélünk, nagyon fontos a külvilág számára is, hogy bizonyos témákat megerősítsünk. Tehát újra megerősítettük, hogy a közös agrárpolitikát erős, ambiciózus politikaként fönt kívánjuk tartani. Hasonló módon megerősítettük azt, hogy támogatjuk a kapot, két pilléres kapot, az első 100%-ban az Európai Unió által finanszírozott témákat jelenti. Piaci intézkedésekről van szó, élelmiszerbiztonsági témákról van szó, természetesen más célok is ide tartoznak klímaváltozás, területfejlesztés, és van egy második pillér, ami véleményünk szerint kicsit rugalmasabb kell, hogy legyen. A kompetenciák felosztása a két pillér között, legalábbis szeptemberben ezt mondtuk, Véleményünk szerint pontosítani kell a két pillér közti megoszlást azért, hogy egyértelműbb legyen a kép. A második pillér biztosítja a szükséges rugalmasságot a tagállamok számára, amikor specifikus helyzetekkel állnak szembe. Tehát továbbra is társfinanszírozást fog kapni a kettes pillér. Aztán foglalkoztunk a piac stabilitás kérdésével, illetve az árak gyors változásával, volatilitásával, de ennél talán fontosabbnak tartottuk a jövedelem volatilitást. A tagállamok többsége kifejezte azt, hogy a megreformált kap lehetővé kell, hogy tegye, hogy jobban tudjunk harcolni azért, hogy stabilabb legyen a gazdák jövedelme. Tehát ez nem azt jelenti, hogy meghatározzuk egyszer mindenkor a jövedelmet az emberek számára, nem, hanem a fluktuációt szeretnénk korlátozni. Hogyha azt akarjuk, hogy a gazdák a célokat teljesítsék, például élelmiszerbiztonság, élelmiszerellátás, klímaváltozás területfejlesztés, területfenntartás szempontjából, akkor nagyon fontos, hogy legyenek és ugye, hogy befektetésekre ösztönözzük őket, ehhez viszont fontos, hogy olyan erősen ne változzon a jövedelmük, mint jelenleg. A biztos úrnak a javaslataihoz hozzájárultunk tájékoztatással. A novemberi tanácsülésen egyébként a munkadokumentum mindenkinek a rendelkezésére állt. Nagy többséggel meg tudtuk állapítani, hogy mik a fő elvek. Ezzel kapcsolatban viszonylagos, viszonylag egy hangon szólt föl minden tagállam. Az európai biztos első javaslatát alapozta ez meg. Egyébként december 13-án került a tanács elé ez a téma, és majd a magyar elnökség, ugye tegnap tartott már tanácsülést, ezeken a célokon fog dolgozni. Viszont van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit szeretnék kiemelni. Elnök úr, jó napot kívánok! Elnök úr, önök is dolgoztak ezen a koncepción, és nagyon érdekes lenne teljes képet kapni erről a témáról. Tehát volt egy olyan témánk, hogy aktív mezőgazdaság, az aktív mezőgazdaságra vonatkozóan egy vitát folytattunk, és sok javaslat hangzott el, szinte annyi javaslat, mint a hány tagállama van az Európai Uniónak szinte mindenki elismeri, hogy fontos ez a kérdés, viszont amikor a definícióra kerül sor, akkor ez sokkal bonyolultabbá válik, úgyhogy nagyon érdekes volt a definícióról lefolytatott vita. Másik nagyon fontos téma a tej. Itt nem egyhangú döntés született, hanem csak 75%-os többséggel hoztunk döntést. A szeptember 27-i tanácsi következtetésekre gondolok. A belga elnökség úgy döntött, hogy eh, nem akar száz százalékos egyhangú döntést hozni a következtetések tekintetében, hanem egy olyan tartalmú következtetést fogadtunk el, amit idézőjelben csak 75% tudott elfogadni. Minden esetre a tartalom szempontjából ez fontos üzenetet tartalmazott. A bizottság első javaslata tekintetében a magas szintű bizottság munkájáról van szó, de szóval 13-án beszéltünk erről, elég későn érkezett a javaslat, és elmutatom, hogy viszonylag támogató viszonylagos támogatást kap, kapott a téma, de természetesen a vita folyik. A szerződéses kérdés, hogy ez most fakultatív vagy kötelező legyen, hogy milyen korlátok legyenek termelési százalék szempontjából. Ezek a témák ugye még nyitottak, és ezekben a témákban majd tárgyal, nagyobb tárgyalási erőt kéne biztosítani a gazdák számára. Harmadik csomag, ha így fejezhetem ki magam, minőség kérdése. Ez is az elnökség egyik prioritása volt. Sajnos a bizottsági szöveget december 10-én kaptuk csak meg, és 13-án volt tanácsülés. Megbeszéltük első körben a témát, de sajnos a részleteket nem tudtuk megtárgyalni. A minőség csomag nagyon fontos téma. A mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségi előírásokról van szó, koherensebb megközelítést kell biztosítani a európai minőségi rendszerek tekintetében, és ágazati szabályok kidolgozására lesz szükség, illetve új iránymutatásokról is szó van a jó gyakorlatokra vonatkozóan, amikor önkéntes tanúsítási rendszereket, illetve címkézést határozunk meg. A magas szintű, a teljel foglalkozó magas szintű bizottságnak, vagy magas szintű csoportnak a munkája részben a minőség kérdésére vonatkozott. Tehát erre vonatkozóan is lefolytattuk a vitát, és a magyar elnökség tud majd előrelépni ebben a témában. Negyedik téma, ami nem csak a belga elnökség számára fontos, hanem az európai gazdák számára. A BSR-re vonatkozóan egy szakértői csoportot állítottunk össze, és november 29-én egyhangulag elfogadtuk a következtetéseket, és így a bizottság szolgálatainak megvan a lehetősége arra, hogy előrelépjenek, specifikusabb javaslatokat álljanak elő. Itt egy valós kockázatról van szó, és ez fontos az Európai Unió hitelessége szempontjából is. Ötödik téma, ez lehet, hogy inkább anekdotikusnak tűnik, ez egy német monopóliumnak tekinthető kérdés, minden esetre a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével ez is fontos témává vált. Tehát vannak olyan kérdések, sajnos, amelyeknél nem tudtunk gyorsan előrelépni, és nem volt elég az előrehaladás. Az első ilyen téma meg is fogják érteni, hogy, hogy miért, miért hívom ezt eh, dossziénak. Tehát itt a GMO-k eh, témájáról van szó. Dali úr eh, tehát nagyon hidegen fogadta az Európai Tanács, úgyhogy a fogadtatás Hát, hogyha diplomatikus akarok fogalmazni, akkor fenntartásokkal volt teli. Minden esetre ilyen javaslat alapján nem tudtunk dolgozni. A biztostól azt kértük, hogy lépjen tovább és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament is folytat erről vitát. Végül is még egy olyan téma, ahol nem tudtunk előrelépni, viszont úgy döntöttem, hogy a novemberi tanácsülésen ezt nem vetem föl, mert volt egy kisebbség, ami blokkolni tudta volna a dossziét. Ez a hátrányos helyzetűek támogatása ez a kérdés. Amikor bemutattam a belga elnökség témáját, akkor az ülpi informális sülésre előkészítettük ezt a kérdést. Próbáltuk tovább lépni, de sajnos egy kisebbség blokkolta a kérdést, de, és ezért nem tudtuk napirendre venni. De úgy gondolom, hogy fontos, hogy ebben a témában is előre lépjük. Az, hogy tudom, a parlament számára ez egy nagyon fontos, érzékeny kérdés. Fontos, hogy a parlament, a tanács és a bizottság együtt tudjon dolgozni. Az a biztos, ahonnan származik ez az együttfinanszírozási javaslat, ott, tehát még egyszer mondom, hogy ebben a témában nem tudtunk előre lépni. Minden esetre, ha meg kell, hogy mondjam, hogy melyik az a kérdés, amely tekintetében a leginkább elszomorít minket, hogy nem tudtunk előre lépni, az pontosan ez a hátrányos helyzetűek támogatása, mert Belgium számára nagyon fontos lenne, hogy a kap szociális hatásaira is odafigyeljünk. Elnök úr, így szeretem volna bemutatni a munkánkat. Természetesen nagyon örülök, hogyha föltesznek kérdéseket, és nagyon szívesen meghallgatom a megjegyzéseiket, a javaslataikat a szakbizottság részéről. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, Sabine. És köszönöm azt a módszert is, ahogy a soros elnökség a munkákat kezelte. Megkezdjük a hozzászólást. Először is megadom a szót szokás szerint a frakciókoordinátoroknak, és ezt követően mindenki más megkaphatja a szót. Albert Dess, néppárti koordinátor, tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm a miniszterasszonynak is, hogy bemutatta a belga soros elnökség elmúlt hat hónapját. Nagyon sok olyan pontról szólt, amely érdekel minket. Köszönöm szépen a munkát. Belgiumban eh, a helyzet eh, nem igazán eh, tisztázott, és annál családatra méltóbb, hogy az elnökség alatt semmi nem látszott ebből. Tehát minden tiszteletünk az öné. Szólt a kap jövőjéről. És nagyon jó érveket sorolt fel, amellett, hogy miért van erre szükségünk. Elsősorban említett az élelmiszerbiztonságot, ez egy nagyon lényeges pont lesz. Azt is elmondta, hogy azt szeretné, hogyha megtartanánk az erős agrárpolitikát, szükségünk van ehhez a tanácsra és a parlamentre is hogy megfelelő finanszírozásban is részesüljön a közös agrárpolitika. Üdvözlöm azt, hogy itt egy elsődleges és másodlagos pillérről beszélt, azt mondta, hogy az első és a második pillér között világos határnak kell lennie. Olyan rendszert kell kifejlesztenünk, amelyet rugalmasabban lehet használni a második pillérben. Mivel az agrárreform előadója vagyok, nagyon sok tárgyalást folytatok. És már évtizedek óta a mezőgazdasággal foglalkozom, Európa is mindig érdekelt, és most veszem észre, miután 27 tagállammal tárgyaltam, hogy mennyire különböző arcai vannak Európának, és ez meg is marad. Éppen ezért szükségünk van a rugalmasságra. Nem olyan agrárpolitikát szeretnénk folytatni, amelyet Brüsszel részleteiben előír, hogy a 27 tagállam mit is tegyen. Hálás lennék, hogyha még néhány megjegyzést tenne, ahhoz, hogy belga szempontból mit óhajt, hogy a második pillérben itt jobban a figyelem középpontjába kerüljön. Esetleg itt egy-két dolgot még jobban figyelembe lehet venni. Végezetül még érdekelne egy dolog, de nem akarom rabolni az idejüket, tehát sok mindent mondhatnék. De itt az áringadozások és a jövedelmi helyzet. Egy kicsit talán vázolhatná ezt, illetve elképzeléseket is mondhatna nekünk, hogy hogyan tudnánk ezzel bánni. Sárközi elnök nemrég nyilatkozott erről, és azt hiszem, hogy hálásak lennénk, amennyiben elképzeléseket hallhatnánk. Mindenképpen eh, örülnénk neki, hogyha ezeket figyelembe vehetnénk. Grazie Albert, Luis Capula. Köszönöm, eh, Albert. Capola Santos képviselője szó. Senyora Ministra, também eu queria eh, felicitar. Köszönöm, miniszter asszony. Én is szeretnék önnek gratulálni, mert kiváló munkát végzett, és szeretnék minden jót kívánni jövőbeni munkájához és a személyes életés, életéhez is. Reméljük, hogy a belga belpolitikai problémákat hamarosan meg fogják oldani. Nagyon nyugodtan, kompetens módon vezette a soros elnökséget az agrárszektor szempontjából, és ez nagy megelégedésünkre szolgál. Most attól függetlenül, hogy itt a fél évben milyen nehézségek merültek fel általában a világban, és konkrétan az agrárszektorban is. Maga a soros elnökség fél éve legalábbis a, a kap vezetése, igazgatása szempontjából nyugatnak tekinthető. Ami pedig a benyújtott következtetéseket illeti a bizottság részéről a tejszektorra vonatkozó következtetésekre gondolok. Itt bizonyos értékben, mértékben azt mondhatom, hogy csalódottak vagyunk. Minden esetre a belga elnökség megfelelően beindította a kapreformot, kedvező perspektívába helyezte a dossziét, és a tárgyalásoknak reméljük, hogy sikeres lesz a vége. Nagyon számítunk a Desper kolléga munkájára, hiszen az európai mezőgazdasági jövője van a kezünkben, ugyanakkor folyamatos a változás, képesek kell, hogy legyünk arra, hogy ezt a szakpolitikát alkalmazzuk a folyamatos változásokhoz. Az Európai Unió történelmében már bevéstük ezt a politikát. Most nem akarom önnel konkrétan a jövőt megbeszélni, már csak azért sem, mert majd a magyar kollégájával fogunk a jövőről beszélni. Önnek egyszerűen azt szeretném mondani, még egyszer, hogy köszönöm a kiváló munkát, amit végzett. Nagyon kellemes emlékeink vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan vezette a tanácsot ebben az időszakban, és Meghagyom a lehetőséget a többi kollégának is, hogy hozzászóljon. Köszönöm, Luis. George Lyoné a szó. ADEC koordinátor. Köszönöm, Önök úr. Én is szeretnék csatlakozni a gratulálók sorához. Gratulálok a belga kormányzatnak az elmúlt hat hónapi munkájához. Ezt a kollégáim is említették már. Nagyon stabil folyamat volt, haladást értünk el számos fontos kérdésben. És ez érinti a kap reformját is, ez a biztos nyilatkozatát is érinti. És úgy gondolom, hogy az igazi reform szüksége most azért már világos. Néhány dologra rákérdeznék, hogy tehát a tanács tényleg támogatja az igazi reformot, vagy pedig inkább a státuszkót akarja megtartani. Ez kihatással van természetesen a költségvetése is, hiszen valószínűleg komoly nyomás lesz a kap reform tekintetében. És itt a 2013-2020 közötti időra gondolok. Tehát komolyan el kell gondolkoznunk azon, hogy eh, hogyan tudunk egy eh, céltudatosabb megközelítést alkalmazni. Ez eh, számos politikai kérdésben megjelenik. Úgy vélem, hogy itt a versenyképes és a fenntartható mezőgazdaság a leglényegesebb dolog. Néhányan azt gondolják, hogy ez a két dolog ellentmond egymásnak. Azonban szerintem inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellentmondjanak. Szeretném hallani a nézeteit erről a két célkitűzésről, hogy az európai mezőgazdaság hogyan felelje meg ennek a két célkitűzésnek. Hiszen itt a világ lakossága növekszik, meg fog duplázódni 2050-ig, hogyha így halad a helyzet, és az élelmiszerellátás biztonsága alapkérdés. A jelenlegi termelési struktúra már nem felel meg a jövő szükségleteinek, hogyha belegondolunk a népesség számának a robbanásába, illetve a klímaváltozásba. Tehát hogyan képzeli el a versenyképesebb és fenntarthatóbb európai mezőgazdaság? Hiszen növekednek az igények. Köszönöm, eh, George. Köszönöm, George. Martin Holzling, Zoldek. Ja, Frau Ministerin, ich darf ich den... Miniszter asszony, csatlakozom én is a jó kívánságokat, gratulációkat hangoztatókhoz. A nagy válság, a tejválság az év végére egy picit megnyugodott, és a tej és a tejtermékek árai ismét felfele indultak el. Folytatnám a tej témát, hiszen úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata, amelyet benyújtottak, hogy a termelők több jogot kapjanak a piacon, hogy összeálljanak, Szerintem ez a csomag nem elég eh, távolba mutató. És szerintem eh, hiányzott a bátorság. És főleg ezen a területen elérjünk addig a pontig, hogy a piacokat szabályozni kell, a termelőknek meg kell tudniuk szervezniük önmagát, és nagyon fontos, hogy a termelők nagyobb részt kapjanak, nagyobb befolyást kapjanak az ellátási láncban. A bizottság tavalyi közleménye sokak számára abban a tekintetben meglepő volt, hogy nem olyan volt, ahogy ezt néhányan elképzelték. Hiszen számos tekintetben nem volt konkrét, és szerintem ez jó is így. Hiszen mi parlamentként Megkaptuk a lehetőséget, és ma délelőtt lehetőségünk volt az eszmecserére, hogy hogyan alakítsuk ki a kereteket, amelyeket a bizottság megcélzott. Nagyon érdekes lesz, hogyha újra megalapozzuk az agrárpolitikát azzal összefüggésben, ami pénzügyileg is lehetséges természetesen kritikusan is rá kell kérdezünk néhány dologra. Hiszen egyrészt reformjavaslatokat kell előterjesztenünk, másrészt nem tudjuk, hogy pénzügyileg mi lesz lehetséges. És hogy a tagállamok mennyire komolyan gondolják a kap finanszírozását. Sok tagállamban hmm, halljuk az ünnepi szónoklatokat a közös agrárpolitikáról, de azt is tudjuk, hogy megvannak azok a tendenciák is, hogy itt megnyírbálják az európai kompetenciákat. Tehát ez a tagállamokban is egy kicsit tisztességtelen, hogy nem igazán tudhatjuk, hogy ki mit akar. És főleg akkor, hogyha anyagi lehetőségeink is vannak a közös agrárpolitikára. Együtt kell működnünk a jövőben is, a kollégák is említették ezt, az élelmiszerbiztonság nagyon lényeges lesz az elkövetkezendő években. Ez pedig eh, ez olyan téma, egy olyan téma, mint a spekuláció, az élelmiszer spekuláció válságokat okozott és fog is okozni. Ahogy látjuk, a világban a spekuláció a drámai helyzeteket idézhet elő. Kereteket kell megszabnunk. Amit a francia elnök előterjesztett, nagyon érdekes javaslat. Remélem, hogy komolyan foglalkoznak majd vele, és remélem, hogy konkrét javaslatok is az asztalra kerülnek majd. Az Európai Unióban szerintem nagyon jó példát mutathatunk a világ többi országának, hiszen ez egy globális feladat. Szólt még egy pontról, ez az újraállamosítás, tagállamosítás a gén technológia területén. Esetleg hallhatnánk közelebbi elképzeléseket a tanácson belüli többségekről, hiszen az az izgalmas kérdés, hogy a tagállamok megkapják-e azt a jogot, hogy engedélyezzék a gén módosított technológiát. Ez egyrészt politikai, másrészt jogi kérdés is mennyiben összeegyeztethető egy közös piac, amennyiben a génmódosítás lehetőség nemzeti kézbe kerül. És nagyon izgalmas vitát folytathatunk majd erről az elkövetkezendő hónapokban. Ebben a tekintetben az elnökség nagyon jó impulzusokat adott nekünk, és úgy gondolom, hogy a reform miért folytatott fáradozások a következő elnökség alatt is folytatódnak. Köszönöm. Grazie, grazie. Köszönöm, Martin. Lorenzo Fontana a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a miniszterasszonynak, hogy eljött ma a bizottság ülésére. Én is szeretnék gratulálni a fél éves munkához. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. A véleményünk az, hogy mindenképpen olyan politikára van szükség, amelynek a középpontjában a minőség áll. Scott a képviselő szólt erről a témáról. És azt szeretnénk megkérdezni, hogy maga szerint a jövőben a címkézésnek mi lesz a jövője, ezt említette ön, és azt is szeretnénk megkérdezni, hogy az európai importnak milyen lesz a jövője, hiszen ahogy nagyon jól tudja, sokszor az import áruk nem úgy készülnek, mint amilyen szigorú előírások a mi termékeinkre vonatkoznak. Ez olyan kérdés, amit mindenképpen vizsgálni kell a következő években, azért, hogy az európai mezőgazdaságot ne tegye tönkre ez a nagyon nehézkes rendszer. Ezek lennének a kérdéseink, esetleg meg tudja osztani velünk azt, hogy hogyan látja a jövőt az elmúlt hat hónap alapján. Köszönöm, Lorenzo, az első koordinatív hozzászólási kört Rukminsz képviselő Gue zárja le. Ja, paldies priekšsēdētāji. Es arī piekrītu tiem kolēģiem, kas Köszönöm, én is egyetértek azokkal a kollégákkal, akik előttem szóltak, És én is szeretném a belga elnökség mezőgazdaság terén tett erő bevetését és fáradozásait. Nehéz fél év áll mögöttünk, hiszen árvíz volt, tűzvész volt, és a mezőgazdaságra ez mind kihat. Úgy gondolom, hogy a belga elnökség ilyen körülmények között tudta biztosítani, hogy eh, a közös agrárpolitika jövője mégis biztosítva legyen. És hogy eh, a 2020-as stratégia is érvényben maradjon. Európának Most két pillérje van ezen a területen, és úgy gondolom, hogy ezeket a pilléreket most demokratikusabbá kell tennünk, hogy a tagállamok mit akarnak és mit szabad tenniük. Nagyon nehéz téma ez, amivel a jövőben is foglalkoznunk kell. És lényeges az, hogy az emberek milyen táplálékhoz jutnak a boltokban. és itt az ellátási láncba is bele kell szólni. És pedig úgy, hogy ne legyen spekuláció, vagy csökkenjen a spekuláció. Hiszen a spekuláció mindenképpen káros. Foglalkoznunk kell ezzel a jövőbe. Például Lettországban a mezőgazdasági termékek ára 20%-kal felment. És most szeretnék valamit mondani, itt arról a konkrét megközelítésről is, amikor a trióban együttműködnek kollégáikkal. Mit gondol a GMO-kkal és a közvetlen kifizetésekkel mi legyen? Erre szerettem volna választ kapni. Köszönöm. Bene, Köszönöm. Már is átadnám a szót Szabina Rönnek, hogy reagáljon erre az első koordinátori kérdéskörre, és ezt követően majd folytatjuk a vitát. Tied a szó, Szabin. Köszönöm szépen. Nem egyesével fogok választani, hanem inkább témánként összefoglalnám a válaszomat. Köszönöm szépen a támogatásukat és én is meg vagyok arra győződve, hogy továbbra kell folytatnunk a munkát, tovább kell folytatnunk a tanulást, parlament és a tanács együttműködése jövőjéből ez nagyon, jövő szempontjából ez nagyon fontos. A témákkal kapcsolatban először is kap. Volt, aki azt mondta, azt kérdezi, hogy meg kell előbb várni a költségvetés, és utána meghatározni a kapot. Hogyha ezt az opciót választanánk, akkor ma néhányan azt mondanák, hogy előbb kell a kapot meghatározni, és aztán a költségvetést. A, mindenki tudja, hogy a, a kaphoz nagyon sok pénzre van szükség. Ez persze azt is jelenti, hogyha megvárjuk a költségvetést még mielőtt meghatároznánk a kap fontos céljait, ezzel támogatnánk azokat, akik nem igazán akarnak ambiciózus kapot, hiszen azért vannak ilyenek is, sőt, egy, egy motivációt adnánk bizonyos kormányai vezetők számára is. Vannak olyan kormányok, hogy nem, nem a kapnak kell több pénzt adni, hanem más mondjuk kutatási politikának, stb. több ilyen kormány van, amelynek ez a véleménye. Úgyhogy ez, először szerintem meg kell határozni a kapot, és aztán közösen a mezőgazdasági miniszterek, a, remélem a szakbizottság közösen erősebbek leszünk, amikor az állam és kormányfők és a pénzügyminiszterek elé állunk, és azt mondjuk nekik, hogy ambiciózus kapra van szükség, ehhez ambiciózus költségvetés kell. Persze így is lesz, aki azt mondja, hogy hú, hát a EU költségvetésből 40%-ot el a kap. Ez nem megfelelő megközelítés. Amikor két különböző szakpolitikát összehasonlítunk, és ezeknek a finanszírozását, akkor európai szinten nem az európai, nem csak az európai költségvetést kell tekintenünk, hanem hozzá kell adni természetesen a nemzeti költségvetést is. A mezőgazdaság szintjén mi ezt megtettük, azt mondjuk, hogy mindenki a saját szakpolitikáját tovább folytatja, vagy folytatja, ahogy gondolja, de plusz hozzá kell járulni a közös szint, közösségi szintű mezőgazdasági politikához is. Hogyha tagállamok például többet akarnak szállni a kutatásra, megtehetik nemzeti szinten. Tehát ha korrektek akarunk lenni, akkor az összehasonlítást a mindkét költségvetés figyelmevételével kell tenni. És szeretnék köszönetet mondani azért is, mert a politikai jövőmhöz is minden jót kívántak, nagyon jól tudják, hogy milyen most a belga helyzet, az a célunk, hogy olyan költségvetést állítsunk össze, amit tiszteletben fogja tartani az európai szintű döntéseket, de saját szempontomból azt tudom mondani, hogy én tovább fogok harcolni a kapért, de főleg azért, hogy megfelelő finanszírozást találhassunk a kaphoz. Európai Uniós szinten fontos, hogy minőségi, diversifikált, megfelelő mennyiségű élelmiszer álljon rendelkezésre, ez úgy tűnik, mintha ez magától működne, de hogyha nincs ehhez meg az eszköz, a szükséges eszközök nincsenek meg hozzá, akkor nem lesznek megfelelők a szolgáltatások. Lajon úr föltette azt a kérdést, hogy nem elképzelhető el, hogy a versenyképességi cél és a fenntartható fejlődési célok nem állnak -e egymással ellentétben. Hát ha jól emlékszem, a tavaly első szövegben a fenntartható fejlődésben három cél volt, gazdasági cél, környezeti cél és társadalmi cél. Az európai mezőgazdaság a kap mindenképpen ebbe a három célba kell, hogy beilleszkedjen. Könnyű? Nem, nem könnyű, de személyesen meg vagyok arról győződve, hogyha nem sikerül, akkor egyrészt a gazdák nem tudnak választ adni a élelmiszer kihívásokra és a klímaváltozási kihívásokra, hogyha túlságosan ellépünk a gazdasági cél felé, és kevésbé veszünk figyelembe a szociális és környezeti célokat, akkor sem fogja a mezőgazdaság teljesíteni azt, amit a polgárok elvárnak. Ez az a nagy kihívás, amire meg kell próbálnunk megtalálni a választ. Lajon úr már nincs itt, minden esetre elmondanám, hogy a mezőgazdasági miniszterek tanácsa akiknek szüksége van a reformra, ambiciós reformra, majd bizonyára egyet fognak vele érteni, hogy 27-en vagyunk a tanácsban, nem mindenkinek ugyanaz az elképzelése a kapról. Viszont mindenki egyetért abban, hogy reformra szükség van, megfelelő költségvetésre van szükség, a költségvetése kapcsolatban is van, aki csökkenteni akarja a kapköltségvetést, van, aki növelni akarja. Nem igazán jellemző a konszenzus. Aztán két pillér, százszázalékos finanszírozás, társfinanszírozás, a két pillér egyensúlya tekintetében egyáltalán nem értenek egyet a miniszterek. Vannak olyan kollégáim, akik 50-50 százalékos -50 megosztást akarnak, van, aki 80 és 20-ast, vagy fordítva pont. Úgyhogy nagyon bonyolult a vita, nincs még közös állásfoglalás, de mi a tanács, mezőgazdasági tanács szintjén azt akartuk megtenni, és mindig is azt tettük, hogy előre haladjunk egy ambiciózus reform irányába, amivel mindenki egyet tud érteni, és amihez mindenki hozzá tud járulni. Ezen kell, hogy dolgozzunk. A második pillér a szükséges rugalmasságot kell, hogy biztosítsa a területi és a specifikus aspektusok szempontjából. Leszorfetette a kérdés, hogy mit is akarunk betenni ebbe a második pillérbe. Én például környezeti, ambiciózusabb környezeti intézkedéseket szeretnék betenni, például a ö, megfelelőség szempontjából ambiciózusabb célokat, mint az egyes pillér esetében. Ugye az egyes pillérben van a környezetvédelmi cél, de a második az, amiben valami plusz tehetünk. Aztán úgy gondolom, hogy az összes képzési aspektus. Innovációról beszéltünk tegnap a mezőgazdasági tanácsülésen. Hogyha azt akarjuk, hogy legyen innováció, és azt akarjuk, hogy az innováció integrálódjon a gyakorlatba, ahhoz képzésre van szükség, tapasztalatcserére van szükség, technológia transferre, támogatni kell az ilyen jellegű befektetéseket. És a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy a specifikus helyzetekre választ adjanak akár területi jellegű, akár egyéb szakmai jellegű specificitásról van szó. Az volatilitással kapcsolatban választ kell, hogy adjunk. Egy válasz van erre? Nem. Úgy gondolom, hogy ez egy intézkedési panel kell, hogy legyen, amivel reagálni lehet a volatilitásra én is meg vagyok arról győződve, és én is tudom, hogy a francia elnökség a G20 elé vitte ezt a témát, és a francia kollégák tegnap bejelentették, hogy egy specifikus ülésre fog sor kerülni, a G20-ak a mezőgazdasággal fog foglalkozni, hiszen a volatilitás nem európai szintű probléma, hanem nagyon fontos, hogy szélesebb körben beszéljünk ezekről a kérdésekről egy sor gondolat fog felmerülni, például arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet csökkenteni a mezőgazdasági alapanyag spekulációt. Aztán szükség van egy stratégiai készletre, vagy sem? Ha igen, akkor ezt hogy kell megszervezni? Hogyan lehet olyan intervenciós eszközöket felállítani, amelyekkel jobban lehet választani egy sor problémára? Tej, Néhányan önök közül, azt hiszem ő mondta az, hogy csalódom a, csalódott a tejcsomag miatt. Európai szinten nem egy értelműek ezek a vélemények. Ugye fontos a konszenzus, ezért sajnos ez benne van a pakliban, mert egészen teljesen ellentétes vélemények is felmerülnek bizonyos témákban. De hát a demokráciának ez a lényege, hogy meg kell próbálni közelebb hozni a szélsőséges véleményeket. Minden esetre számomra, tehát nem én írtam ezeket a jelentéseket, de nagyon fontos, hogy előre tudjunk lépni, hogy megfelelő, jelen, megfelelő jelzést tudjunk adni a külvilág számára. Persze nagyon jó intézkedéseket hozni, de az is fontos, hogy ezek az intézkedések megfelelőek és hatékonyak legyenek talán ez a legfontosabb. GMO, volt, aki azt kérdezte, azt hiszem, Higgins úr kérdezte, hogy mi a végleges állásfoglalás GMO témájában. Lehet, hogy rosszul fejeztem ki magam, amikor a munkánk szintéziséről beszámoltam. Nem is beszéltünk a javaslatról, nem is akartunk a javaslatról beszélni, úgyhogy nem mondtuk azt, hogy ez egy jó javaslat, nem vitattuk meg mert néhány más problémát előtérbe helyeztünk, közös egységes piaci szempontból például. Egyébként itt jogi problémáról van szó, hogyha a GMO-k témában előre akarunk lépni, akkor ezt is ugye a, a kör négyszegesítésének nevezhetjük. A GMO tekintetében minden tagállam kifejezheti, hogy akarja vagy nem akarja két szélsőséges pozíció között kell majd valahogy előre lépni, de lényeg, hogy nem beszéltünk róla, nem foglaltunk állást, elhalasztottuk a témát. Mindjárt befejezem, mert nincs elég idő. Termékimport, ugyanaz a hullámoszon vagyunk, ugye a megfelelnek-e az európai normáknak ezek a termékek. Meg vagyunk győződve arról, hogy WTO-s tárgyalások során kell ezt elérni, hiszen ez ide tartozik. El kell ismertetni, hogy nekünk olyan standardjaink, olyan standardjaink vannak, amelyek élelmiszerbiztonsági, e, e, emberi egészségügyi előírások, úgyhogy olyan termékek jöhetnek csak be, amelyek megfelelnek a mi normáinknak. Úgyhogy szerintem a VTO-n keresztül kell ezt tisztázni. Minőség és címkézés, ez a minőségi csomagba tartozik, Sokat dolgoztak önök a származási címkézés kérdésén, vagy eredet megjelölő címkézés kérdésén. Száz százalékosan nem támogatom például minden termék esetén ezt. Hát van olyan termékek, ahol ö, ö, valamelyik ország importőr vagy exportőr, például európai származású terméknél meg kell -e pontosan jelölni az eredetet? Igen, viszont hogy a fogyasztó el tudja olvasni a címkét, és hogy megtalálja a lehető legjobb információkat, ez fontos, hogyha akkor a címke, hogy az ki kell gurítani, akkor már túl sok információt fog tartalmazni, és ez nem talán hasznosnak a fogyasztó számára. Elnézést, hogy ilyen hosszan válaszoltam. Semmi gond, köszönöm Szabina. Folytatjuk a munkát a hozzászólásokkal. Eranz Garcia képviselő szól hozzá, utána Tarabella úr. Gracias, presidente. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Örülök, hogy eljött ide körünkbe, és beszámol nekünk az elnökség hat hónapjáról. Úgy gondolom, hogy valóban a legfontosabb momentum a kap reformja. Beszélt az aktív mezőgazdaságról, és teljes egészében igaza van, hogy ez különösen a tekintetben lehet érdekes, hogy a célhoz igazítsuk ezt a célkitűzést, hiszen a cél nem más, mint az, hogy a pénz oda áramoljék, ahol erre szükség van az európai mezőgazdaság számára. különös tekintettel kell lennie fiatalságra is. Mégpedig azért mondom ezt, mert máskülönben nem engedhetjük meg magunknak, hogy gazdaságilag ilyen függőek legyünk. Különösen a takarmány termelés területén. Tehát erre a kérdésre is figyelni kell, de ugyanolyan fontos kérdés a versenyképesség. Nos, a versenyképesség csak úgy sikerülhet, a versenyképességet csak úgy sikerül elérnünk, hogyha a gazdálkodóink nem a második ligában fociznak, hanem valóban képesek az NB1-ben játszani. Focis metaforát használok, azért, mert a bilaterális tárgyalások során a harmadik államokkal olyan sok akadály merül föl, hogy egész egyszerűen a versenyt nem bírják a gazdálkodóink. fizet, fizetni kell Európában, és ez bizonyos államokban sokkal drágább, mint a harmadik államokban. Magasabbak a bérek, a fizetések, komolyabbak a szabályok, tehát egész egyszerűen az Európai Unióban a termelés költségesebb. Ezt kiegyenlítendő, nagyon fontos, hogy a harmadik államok termelőitől ugyanazon normák betartását várjuk el, mint a közösségi termelőktől ezeket pedig a határokon kell ellenőrizni, egy olyan ellenőrző rendszert kell bevezetni, amely hatékony és a célt szolgálja. Nos, a belga elnökség alatt csak egy valami volt, ami nem tetszett nekem, mégpedig az, hogy a tanács ratifikálta a Marokkóval való megállapodást. Hiszen ne feledjük, hogy az Olaf jelentése arról beszélt, hogy tévesen határozták meg a behozatali árakat, illetve csalás szándékával fogalmazták ezt meg, és ezzel a petíciós szakbizottság is foglalkozott, tehát ezek történelmi problémák, melyeket meg kell oldani. A parlament nem tudott azon elvárásnak is megfelelni, hogy megakadályozzuk ezt a megállapodást. Hiszen különösen érzékeny termékeket hoztak be dömping, vagy nagyon alacsony árakon, olyan termékeket, amelyek veszélyeztetik a mezőgazdaság, az európai mezőgazdálkodókat. Például a Dél-Európában gazdálkodókat különösképpen. Tehát ez volt az az egyetlen pont, amelynek nem örültünk a belga elnökség alatt. Tarabella, tiéd a szó. Tisztelt miniszterasszony, én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik elismerően szóltak a munkájáról, a belga agrárminisztériumnak kétszeresen nehéz volt a munkája, mindenki ismeri ennek a kontextusát. Egyébként regionális szinten kezelik a mezőgazdaságot, a, ugyanakkor a miniszter asszony nagyon proaktív volt ebben a témában. A flamandoknak és a vallonoknak sem teljesen egyezik a véleménye milyen témában. Ez egy helyzet, ez egy belga jelenség. Három konkrét megjegyzés sem lenne először is. Nem is igazán a miniszterasszonyhoz, hanem az elnökasszonyhoz szeretnék eh, szólni. Beszéljünk a jövőről. A közleményében a bizottság a kap jövőjét eh, nyitottabbá, a jövő felé nyitottabbá akarja átalakítani. Igazából ez a fenntarthatóság, ahogy ön is mondta, gazdasági, környezetvédelmi és szociális szempontokat kell, hogy figyelembe vegyen az új kap. Aztán a vita az első-második pilléről nem zárult le, Mindenesetre úgy tűnik, hogy vannak, akik szeretnének minden környezeti témát áttenni a társfinanszírozásos második pillér alá, és ezt hívjuk részben újra nemzeti szintre hozásnak. Ugyanakkor a környezeti értékeket a terület jobb kezelését meg kellene tartani, és ez szerintem teljesen az egyes pillér alá tartozik. Másik megjegyzésem a telpiac. piac a bizottságtól nem nagyon távoli a véleményük. Egy kicsit talán sajnálatos, hogy a, a közhatalom szerepét a szabályozás őrjének a szerepét nem igazán tudtuk eljátszani. A magas szintű csoport munkája is fontos, az intézkedései is fontos, intézkedései fontosak fontos, hogy mindenki a saját szerepét megfelelően játsza. Tehát nagyon fontos, hogy itt a közhatalomnak is szerepe van, hiszen jobb szabályozásra van szükség a piac esetében. Dioxin, ez egy aktuális kérdés. Belgiumban egyébként a Workest témában már 12 év óta ismertük ezt a kérdést. Igazából ez szervezett bűnözés témájához tartozik. Strasbourgban bizonyos véleményeket hallottam, hogy meg kell erősíteni az ellenőrzéseket. A mai érvényes szabályokat a gyártók nagy többsége tiszteletben tartja, kivéve vannak olyan bűnözők, akik nem tartják ezt be. Tehát még meg kell erősíteni az eljárásokat azért, hogy teljesülhessenek ezek a feltételek. A lényeg, hogy jobban kell célozni az ellenőrzéseket, a kockázatot jelentő cégekre kell koncentrálni, viszont nem szabad a már így is elég nehézkes szabályokat még nehézkesebbé tenni, hiszen az egész világon talán a legszigorúbbak a mi szabályaink, amikre büszkék is lehetünk. Köszönöm. Grazie, Mark. Köszönöm, Mark. Herbert Dorfman képviselője a szó. Vorsitzender, geschätzte Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt miniszterasszony. A rövid idő, mely rendelkezésemre áll, arra tesz lehetőséget, hogy három témát vessek fel. Egyrészt a tej. A Martin Heusling által felvetettekhez szeretnék magam is kapcsolódni, hiszen úgy gondolom, hogy a tejcsomag egyik problémája abban a, pro, abban a tényben rejlik, hogy a magas szintű munkacsoport egy-két javaslatát fogadták meg, és csak a feldolgozók és a termelők közötti kapcsolatot szabályozzák, de mindazt, ami utána következik a termelési láncban, az értékesítési láncban, ezzel nem foglalkoznak. És itt voltak éppen az a cél, hogy a termelők több pénzt kapjanak. Hogyha ez megvalósulna, akkor például a szövetkezeteknél, ahol a paraszt, a termelők és az ipar ugye per definíció nem azonos, gazdagabb volna, több pénz maradna náluk, de az európai tapasztalat azt mutatja, hogy a szövetkezetek sem gazdagabbak, tehát valószínűleg a pénzt más fölüzi le. Ezért úgy gondolom, hogy az egész ellátási láncot a termelőtől a boltig figyelembe kéne venni, biztosítandó, hogy a termelőnél több pénz maradjon. Másik felvetés, a minőségi csomag. Nagyon fontos javaslatnak tartom ezt, fontosnak tartom, hogy egyszerűsítsük és egységesítsük ezt a területet. Teljesen egyetértek az eredet megjelölésről mondottakkal. Nem szabad, hogy az eredet megjelölés és a védett erő, eredetű termékek megjelölését összemossuk, és ezzel a védett eredetű termékek megjelölését eh, elértéktelenítsük. Ugyanakkor sajnálom, hogy az erre vonatkozó javaslat az utolsó pillanatban nem kapott többséget, hiszen a parlament egy jelentésben az utolsó pillanatban kijelentette, hogy ezt a címkét szeretnénk, és egész egyszerűen nem értem, hogy az utolsó pillanatban miért nem volt többségképes ez a javaslat. Ezen felül úgy gondolom, hogy erősebben, határozottabban kell arról gondolni, milyen szerepet játszanak a termelők. Az eredet megjelölések igazgatásos, igazgatásába hogyan lehet őket be kapcsolni, hiszen ők azok, akik használják ezeket a lébeleket, vagy címkéket, az ő véleményükre figyelemmel kellene lenni. Harmadik észrevétel az agrárreformról. Nagyon csodálkozom, hogy az európai gazdálkodók kor struktúráját megnézve a fiatal termelők, a fiatal gazdálkodók kérdésével nem foglalkozunk, hiszen ne felejtjük, hogy az európai gazdálkodóknak csupán 7%-a 35 év alatti. Tehát előbb-utóbb megoldódik az egész probléma, mert nem lesznek gazdálkodók, persze nem lesz termelése. Ezért valamit tenni kell annak érdekében, hogy a fiatalok számára vonzó legyen ez a pálya. És mindaz, ami a második pilléren belül történt, nem elegendő, hiszen a tapasztalatok az elmúlt években azt mutatták, hogy elvándorlás van ebből a szakmából. Tehát valóban azon kell gondolkozni, hogy hogyan lehet a fiatalok számára vonzóvá tenni a mezőgazdasági szakmát. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, Herbert. Utolsó hozzászóló, Anyó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a két szörnyű szót említette az éghajlat változást. Hát ez vörös posztó számomra. Ha, hagy mondjam el a cukorépa termelők kelet a angliai helyzetéről, hagy beszéljek. British Sugar a cukorépa feldolgozója, és néhány évvel ezelőtt a propagandisták meggyőzték őket, és ezért eh, a betakarítás időszakát meghosszabbították, és ez pedig mindenkire súlyos kihatással volt. Ahogy a most beszélek, még most is több ezer hektár cukorrépát nem sikerült betakarítani, olyan hideg volt az idő. Ez a fajta propaganda nagyon veszélyes, és kérem, hogy fejezzék be az éghajlatváltozásról be, való beszédet, hiszen hogyha le akarják csökkenteni az éghajlatváltozás hatásait, akkor egy kampányt kell szervezni. Ugye Kopenhágában hideg idő volt, aztán Cancun után is hideg tél volt. Itt a megoldás. Szervezzenek egy konferenciát, már is jön a hideg idő. Lehet, hogy a jövő évben nem kell konferenciát tartani, és kellemes enyhetelünk lenne. Nem kell a mezőgazdálkodók életét e tekintetben szabályozni. Köszönöm szépen. Bene, se non ci sono altri iscritti a parlare. Ha nincs további hozzászólás, akkor úgy zárnánk le a vitát, hogy átadom még egy válaszadási lehetőség erejéig uh, Szabin Lorának, és köszönet még egyszer, tiéd a szó. Az utolsó megjegyzésre szeretnék már is reagálni. Kinomváltozási propaganda mindenkinek természetesen meg lehet a saját uh, véleménye, saját elképzelése. Én nem beszélnék uh, propagandáról, amikor azt mondjuk, hogy a mezőgazdaság a klímaváltozás áldozata, és maga a klímaváltozás részben felel a mezőgazdasági problémákért. Természetesen jövő héten nem fogunk erre vonatkozóan megállapodni, nem az én szakterületem egyébként. Én inkább a szakértőkre hallgatok, a kiváló belga tudósokra, akik támogatták az elnökséget ebben a témában. De nem kötelezek senkit arra, hogy a szakértők véleményét osszak. Szeretnék rátérni a három utolsó hozzászólásra. Aktív mezőgazdaság. Hölgyem, ez egy érdekes kérdés. Amikor a mezőgazdasági miniszterekkel beszéltünk erről, akkor konkrétan a német kolléga elmondott egy nagyon érdekes dolgot azt mondta, hogy ne azt próbáljuk meg definiálni, hogy mi az, hogy aktív mezőgazdaság vagy aktív gazda, hanem próbáljuk azt meghatározni, hogy mi az, ami nem tartozik a mezőgazdaságba, vagy ami nem tartozik az aktív mezőgazdaság területébe. Karikatúra szintjén ugye mindenki egyetérthet abban, hogyha egy terület egy részét golfpályává alakítják át, akkor ezt a tevékenységet természetesen nem szabad ide valónak tekinteni. Ebben mindenki egyetért, amikor nagy területekről van szabban, és mindenki egyetért, aztán sok olyan téma van, amiben egyetértünk. Minden esetre fontos, hogy dolgozzunk ezen a parlamenttel együtt is. Senkinek nincs a kezében a, az igazság, hanem meg kell próbálni közelíteni a véleményeket. Vagy esetleg meg kell adni a lehetőséget a tagállamoknak, hogy ők határozzák meg. Sors Lajon hozzászólt a fiatal gazdák kérdéséhez. Hogyha újra meg akarjuk határozni a kapot, akkor fontos, hogy stabilabb legyen ez. Szabályok, játékszabályok nem változzanak két-három évente. Tehát ha kialakítjuk 2013-ra a kapot, akkor ez legyen érvényes 2020-ig, és aztán ha 2020-ig meghatároztuk a szabályokat, akkor az új kapot majd végig kell gondolni. A cél legyen a, célozzuk meg a fiatal gazdákat, hiszen ők a jövőbeni dolgozók, fontos dolgozói a mezőgazdaságnak. Úgyhogy igaza van, hogy nem szabad szem veszteni a célt. Én is úgy gondolom, hogy a fiatal gazdákat kell a középpontba helyezni, meg kell nézni, hogy nekik mire van szükségük, és hogyan tudjuk megoldani, hogy az ő munkakörülményeink megfelelőek legyenek. Nem vagyok a szakértője a futballnak sem, de azt tudom, hogyha a MB2-ből az MB1-be akarunk, hogy átmenjen a csapat, akkor fontos a költségvetés is, mert vannak olyan csapatok, amelyeknek nincs elég pénze arra, hogy sta- stadiont építessen, stb. Úgyhogy úgy gondolom, hogy erre azt a választ tudom adni, hogy a mezőgazdaságnak ambiciózus költségvetésre van szüksége. Költségvetés nélkül nem tudunk semmit megcsinálni importtermékek, egyetértek önökkel. Nem tudom, hogy sajnálatos vagy örömteli -e, de nem tud mindent ellenőrizni, nem tud mindent megtenni az EU. A WTO-n keresztül kell itt előrelépni. A Marokkó kérdésére is át fogok térni. Minden esetre a Mercosuron is beszélni kell erről, és mindez megerősíti a meggyőződésemet, és sok kollégám meggyőződését, hogy mezőgazdasági témában multilaterálisan kell dolgozni, és nem csak bilaterális megállapodásokat kell hangsúlyozni, hiszen a bilaterális megállapodásokban ha nem történik semmi, akkor a mezőgazdaság fogja megfizetni ennek az árát. Ezért védem a multilaterális megközelítést, és így kell elismerni és elismertetni a mi szabályainkat. De ez egyébként egy támogató indok az erős mezőgazdaság mellett, az erős kap mellett, az ambiciózus céljaink mellett, hiszen mi mindig meghallgattuk, hogy a többi gazdák a világ más területein mit mondanak, de mi versenyképesek akarunk lenni, már is áttérnek a klímaváltozás témájára is. Ugye azt akarjuk, hogy legyen szociális cél is, a legnehezebb körülmények között dolgozó területeket is figyelembe akarjuk venni, környezeti céljaink is vannak, és ez már is egy okát adja annak, hogy a kapból kell a versenyképességi deficitet részben finanszírozni. Hogyha az Európai Parlament azt mondja, hogy csökkentsük ezeket az előírásokat, akkor ez nem fog működni. Nem tudom pontosan, hogy mit kell tenni, hiszen a mi mezőgazdasági termékeink minősége, a mi területeink diversifikációja az egy érték, de ugyanakkor ennek megvan a költsége is, és ezt a költséget vállalni kell az élelmiszerlánc mentén, hogyha a végfogy, ugye a végfogyasztó fizeti ki a pluszköltséget, hát akkor a végső fogyasztó, vagy az európai polgár az általában ugyanaz az ember, Ma még nem találtuk meg a, ennél jobb eszközt, mint a kap arra, hogy itt megfelelően tudjunk előrelépni. A Tarabella úr megjegyzésével kapcsolatban első vagy második pillér környezetvédelem az első pillér zöldesítése. Ezt a következtetést még nem hoztuk meg az környezeti feltételesség, megfelelés már szerepel, ugye környezeti szabályokat, környezeti irányelveket tiszteletben kell tartani, hasonló módon az állategészségügyi szabályokat is, az állatjólétet, stb. Én továbbra is ki fogok állni amellett, hogy egyszerűsítésre van szükség. A kapot egyszerűsíteni kell, és a állandóba kell, hogy legyenek a definíciók, a kap meghatározása állandó értéket kell, hogy kapjon. Mi tartozik az egyes és a kettes pillérbe? Ha az alapszabályokat meghatározunk, környezetvédelem első pillér, kiveszük ebből a, a megfelelősségi kérdést és az egyéb problémákat, és minden egyéb erőf, erőfeszítés a második pillér alá tartozik. Ugye ez most teljesül a környezeti megfelelősséggel, minden esetre ha ma megkérdezzünk egy gazdát, hogy mit gondol a kapról, és ez egyébként egy demokráciás hiányosság is, mert nagyon nehéz megmagyaráznunk általában a polgároknak az EU politikát, és ez igaz, vagy talán még igazabb a mezőgazdasági politikára vonatkozóan. Ezért is nagyon fontos az egyszerűsítés a szabályozás kérdése és a közhatalom. A közhatalomnak fontos a szerepe, például a, a 2003-ban megszületett a döntés a kvótákra vonatkozóan, hogy ezeket az intézkedéseket milyen keretbe illesztjük, az közhatalom kerébe, kezébe tartozik. De hogy meghatározzák-e, vagy tárgyalnak-e az árakról, arra azt, fog, azt kell, hogy mondjam, hogy nem. És önnek is választ adnék az árak témájában. Nem tagállami, hanem Európai Unió szinten kell lépni, hiszen Európai Uniós szinten exportálunk és importálunk, úgyhogy az átláthatóságot biztosítani kell azért, hogy a gazdák ismerhessék az árakat. Itt viszont dolgozni kell a versenyszabályokon, és a bizottság ebbe az irányba lép el. Utolsó reakcióm a címkézés, ugye 33 javaslat van, megvan a lehetőség a tanúsításra és a címkézésre, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem kell minden szó szerint átvenni a címkére, valamilyen más megoldást kell használni. Minden esetre megvan a lehetőség a tanúsításra, más utakon keresztül. Végül elnök úr, ha megengedik, dioxinválság. Beszéltünk erről természetesen a tegnapi tanácsülésen is a német kolléga és más kollégák is európai szabályokat kérnek. Európai szinten is Belgiumban és Németországban szigorúak az szabályok. Például az összes belga vállalkozó, amely felhasznál ilyen termékeket állatok táplálására, megfelelő szabályoknak kell, hogy megfeleljen. Úgyhogy lehet, hogy európai szintű szabályokat ki tudunk dolgozni, lehet, hogy a mi szektorunk így végül is versenyképesebb lesz, hiszen megszűnik ez a torzulás. Molto bene, grazie. Rendben, köszönöm szépen Szabin. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani a belga soros elnökség munkájáért, és köszönöm, hogy itt a mi bizottságunkban bemutattad az elnökség munkáját. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy üdvözöljem egy új kollégánkat, Lebrun kollégát, aki mostantól a mezőgazdasági az Agribizottság tagja. 10 perc szünet, megvárjuk a magyar mezőgazdasági minisztert, Fazekas Sándor urat. 10 perc szünet. Grazie ancora, Sabine. Merci. Merci a tu. Parfait.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 Sándor Fazegas. Mi? Quando vuoi, ok, ne parlo per me. Riprendiamo la nostra commissione. Folytatjuk a szakbizottság ülését. Először is a szakbizottság nevében szeretném üdvözölni Fazekas Sándor miniszter urat. 2011 első fél évben a soros elnökség nevében bemutatja a munkaprogramot a mezőgazdasági szektor tekintetében. Tisztelt elnök úr, az önök vezetése alatt egy sor fontos kérdéssel fogunk foglalkozni. A kap jövője, minőségi csomag, tejcsomag. Természetes, hogy nagyon érdekel minket, hogy önnek mi a véleménye ezekről a témákról. Egyébként pedig szeretnénk további tájékoztatást kapni az önök stratégia tekintetében az élelmiszertermékek tekintetében, hiszen a tanács meg 2009-ben leállította ezt a témát. A belga elnökség, a kilépő elnökség azt mondta, hogy a belga elnökség egyik olyan témája, amivel nem tudtak megfelelően foglalkozni, ugye az az bejövő import termékek tekintetében ez a kérdés még nyitott. Köszönöm, hogy eljött, miniszter úr, kérem, hogy mutassa be a programot. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves Paulo, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon ismertethetem önökkel azokat a kérdéseket, amelyek a tanácsban a mezőgazdaság területét illetően az elkövetkező hat hónapban prioritást élveznek. Mielőtt rátérnék a szakmai kérdésekre, kérem, engedjék meg, hogy szíves elnézésüket kérjem azért, hogy nem tudtam személyesen fogadni önöket 2010. november elejé látogatásukkor. A hazámat sújtó árvizek és a vörösiszap katasztrófa következményeinek elhárítása miatt nem volt lehetőségem személyesen találkozni önökkel. A magyar elnökség véleménye szerint a mezőgazdaság napjainkban és a jövőben is alapvető funkciókat tölt be. Elsődleges célja a lakosság egészséges és biztonságos élelmiszerekkel történő ellátása, a környezet megóvása, a vidéki területek életképességének biztosítása. Az új globális kihívásokhoz, mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a biológiai sokféleség megőrzése és a további munkahelyteremtés megfelelő alkalmazkodásra van szükség. Hiszek abban, hogy az erős Európai Unió nem létezhet erős közös agrárpolitika nélkül. A mezőgazdaság stratégiai szektora az európai gazdaságnak, egyáltalán az, annak az európai világnak, amely fontos a számunkra, amelyben élünk. Legrégibb szakpolitikája az Európai Uniónak évtizedekkel ezelőtt is fontos szerepet szántak az akkori közvélemény, a politikum, az akkori vezetők ennek a szakpolitikának. És nagyon fontos az, hogy most, amikor új közös agrárpolitikán, új költségvetésen kezdünk majd dolgozni, illetve dolgozunk. Fontos, hogy az ambíciózus célokhoz megfelelő pénzügyi hátterek is társuljanak. Egy példával szeretném a mezőgazdaság e, jelentőségét kiemelni. Ez az ágazat ma is több embert foglalkoztat, mint például az autóipar, és elér hatásaiban, összefüggéseiben, a foglalkoztatásban az unió legtávolabbi sarkaig is. Ezért is kiemelten fontos, hogy eredményes legyen az új közös agrárpolitika, eredményes legyen az a munka, amelyet ennek a területnek a megalkotása vonatkozásában végzünk. Véleményem szerint az Európai Parlament fontos szövetségese azon tagországoknak, amelyek a közös agrárpolitika fenntartásában és megszilárdításában érdekeltek. Magyarország egy egyeztetésre törekvő, európai parlament barát elnökség kíván lenni, aki figyel az Európai Parlament, különösen a mezőgazdasági bizottság az önök tisztelt véleményére Partnernek kívánjuk tekinteni a mezőgazdasági bizottságot az egyes témák tárgyalásakor. Az előttünk álló elnökségi fél év során intézményeinknek számos fontos dosszié kapcsán kell szorosan együttműködniük. Biztos vagyok abban, hogy együttműködésünk ugyanolyan konstruktív és pragmatikus módon zajlik majd, mint az elmúlt hónapokban. Hazám most először tölti be ezt a felelősségteljes feladatot. Magyarország ezt a tisztet büszkeséggel és alázattal vállalja, és történelmi tudattal viseli. Országunk Európa szívében fekszik, mi pedig szívünkben hordjuk Európát. Érdeklődéssel és nagy figyelemmel várom az önökkel közösen folytatandó munkát, amely Meggyőződésem fontos Európa számára. Most rá szeretnék térni a ködös agrárpolitika reformjára. Mind az önök bizottságában, mind a tanácsban intenzív megbeszélések folynak a bizottság közleményéről. Úgy gondolom, abban egyetérthetünk, hogy a közleményben vázolt irányvonalak és gondolatok megfelelő kiinduló pontot jelentenek ahhoz, hogy kialakítsuk a kap jövőjére vonatkozó elképzeléseinket. A tanácson belül folytatott politikai vita a kap jövőjével kapcsolatban megfogalmazott három fő célkitűzés köré szerveződött. A decemberi tanácsülésen az első célkitűzésre, nevezetesen a fenntartható élelmiszer termelésre összpontosítottunk. Tegnap a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásról folytattunk tartalmas vitát a tanácsban. Februárban került terítékre a harmadik célkitűzés, azaz a kiegyensúlyozott területfejlesztés. Bizonyára megértik, hogy ma nem előlegezhetem meg a tanácsban zajló vita eredményét, hiszen sok még a tennivaló, a nyitott kérdés. Biztos vagyok abban, hogy a tanácsban, illetve az önök bizottságában is a politikai paletta egészére kiterjedő, nagyon élénk és tartalmas vita zajlik. Tisztelt elnök úr, úgy vélem, hogy a tapasztalt Arberdes Dess raportőr úr vezetésével az önök bizottsága, akár csak a tanács, meg tud felelni annak a kihívásnak, hogy a közleménnyel kapcsolatban megadja a bizottság számára a szükséges és egyértelmű visszajelzést. Albert Dessur felkészültsége garancia arra, hogy az Európai Parlament részéről egy alapos, közös agrárpolitika jövőjét jól szolgáló állásfoglalás születhessen. Ami a tanácsot illeti, a magyar elnökség teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy tanácsi következtetések formájában eleget tegyen e feladatának. Az elnökség arra törekszik, hogy a következtetéseket a márciusi tanács alkalmával egyhangúlag elfogadjuk. Most pedig kérem, engedjék meg, hogy áttérjek a következő hónapok további fontos kérdéseire, ezek közül is elsőként a tejágazat témakörére. Közös napirendünkön ez egy nagyon fontos téma, és foglalkoztatja az európai közvéleményt is. Még ma is elevenen él emlékezetünkben az a komoly válság, amely 2009-ben a tejágazatot sújtotta. Ez a magyar termelőket is rendkívüli módon érintette, de azt hiszem valamennyi európai termelőre ez elmondható. A parlament és a tanács gyorsan reagált a helyzetre, és elfogadtak egy sor a bizottság által javasolt sürgős intézkedést. Ezen túlmenően egy magas szintű csoport megvizsgálta, hogy milyen közép- és hosszú távú intézkedésekre van lehetőség a tejágazatban, tekintettel arra, hogy a tejkvóták 2015-ben megszűnnek. A csoport tavaly júniusban nyújtotta be ajánlásait, amelyek alapján a bizottság a múlt hónapban javaslatot terjesztett elő az Európai Parlament és a Tanács számára. A javasolt intézkedések középpontjában négy, a munkacsoport jelentésében már kihangsúlyozott terület áll. Elsőként a mezőgazdasági termelők és a feldolgozók közötti kapcsolaton kellene javítani. Másodszorban a termelők alkupozícióját kell erősíteni. Harmadrészt a szakmai szakmaközi szervezetek szerepére kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Negyedrészt pedig a piac átláthatóságát kell javítani. Tény, hogy 2009 vége óta a tejágazat a javulás jeleit mutatja. Ez ugyan hozzájárult ahhoz, hogy az ágazat azóta kikerült a reflektorfényből, de még korán sem jelenti azt, hogy a kiváltó okok eltűntek volna, és a tejpiac ne lenne ma is kiszolgáltatott helyzetben. A termelők tőlünk, döntéshozóktól várják, hogy a jövőt tekintve teremtsünk kiszámíthatóbb és szilárdabb keretet a tejpiac számára. A tanács elnöksége éppen ezért gyors előrehaladást szeretne elérni e javaslattal kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy az önök bizottságával konstruktívan tudunk együttműködni, annak érdekében, hogy a reális lehetőségek keretein belül a magyar elnökség alatt első olvasatban megállapodás szülessen a javaslatról. A tejágazatot követően jelenleg az egyik legaktuálisabb kérdés az állattenyésztésen belül a saját ágazat helyzete, melyben az elnökség a tejágazat példáját alapul véve kíván előre haladni. A tegnapi mezőgazdasági tanácson a téma már napirenden volt, és a tagországok élénk vitát folytattak a kérdésről. Bízunk benne, hogy a vita és a bizottság együttműködési készsége jó alap a probléma megoldására. Nyitottak vagyunk a mezőgazdasági bizottság javaslataira. Véleményünk szerint ez egy közös probléma, amelyre közösen kell a helyes válaszokat megtalálni. A piaci szabályozásokkal kapcsolatos gondolatok lezárásaként engedjék meg, hogy kiemeljek egy horizontális piacszabályozási kérdést, az extrém mezőgazdasági áringadozások mérséklését. A szélsőséges piaci árváltozások kiszolgáltatottá teszik a termelőt, károsak, a termelés finanszírozása, a termelők hitelhez jutása és a kereskedelemmel folytatott áralkú tekintetében is. A mezőgazdasági termékek fokozódó áringadozása ellen koordinált fellépés szükséges. A közös fellépés hiányában a gyors árváltozások szétzilálhatják a termelési alapokat, az élelmezés biztonság megteremtését célzó agrárpolitikát. e, e tekintetben különösen üdvözöljük a G20 jelenlegi elnökének, Franciaországnak a kezdeményezését, hogy ezt a témát nemzetközi szinten a g 20 keretében is megtárgyalják. Ezek után kérem, engedjék meg, hogy rátérjek az élelmiszer minőség kérdésére. Rendkívül fontos, hogy olyan szakpolitikát dolgozzunk ki, amely lehetővé teszi, hogy az unió mezőgazdasági termelői és élelmiszer feldolgozói ágazata megbirkózik a versenykényszerrel, miközben a lehető legteljesebb mértékben kiaknázza a termények hozzáadott értékében rejlő lehetőségeket. E célt szem előtt tartva a bizottság két jogszabály tervezetet terjesztett elő. A mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitikáról szóló Európai Parlament és Tanácsi Rendelet tervezetét, és egy javaslatot, amely a mezőgazdasági termékekre vonatkozó meglévő forgalmazási előírások módosítására irányul. Mivel a mezőgazdasági termelők egy bizonytalan gazdasági helyzetben növekvő nyomásnak vannak kitéve, az elnökség arra törekszik, hogy az élelmiszer minőségügyi csomag terén gyors előrehaladást érjen el. Remélem, hogy a mielőbbi megállapodás érdekében sikeresen együtt tudunk működni önökkel. Az egyszerűsítés jegyében és az elmúlt időszak fejleményeinek tükrében indokoltá vált a kéknyelv betegségre vonatkozó jelenlegi uniós szabályozás felülvizsgálata. A magyar elnökség számít az Európai Parlamentre, mint társjogalkotóra, hogy segítse elő a jogszabálymódosítás mielőbbi hatályba lépését. A mezőgazdasági haszonnövények beporzásában a méhállománynak kiemelt szerepe van. Az elmúlt években felmerült egészségügyi problémák kezelésének segítésére az Európai Bizottság megfogalmazta a méhegészségügyi helyzetre vonatkozó közleményét. A közleményt tegnap mutatta be a bizottság a tanácsban. A magyar elnökség széles körű szakmai viták szervezésével fogja a méhállományok pusztulásának lehetséges okait, körülményeit áttekinteni és a tanácsi következtetéseket elfogadni. Most pedig néhány szót szólnék a mezőgazdasági jogszabályoknak a Lisszaboni szerződéshez való hozzáigazításáról. A bizottság tavaly nyújtotta be a közvetlen kifizetésekre, valamint a vidékfejlesztésre vonatkozó rendelet javaslatait. A javaslatokkal kapcsolatos szakmai munka üteme mostanában gyorsult fel. A bizottság december végén terjesztette elő az egységes közös piac szervezésről szóló, valamint a kap finanszírozásáról szóló rendelet javaslatait. Elnök úr, úgy értesültem, hogy ön lesz mind a négy nagy javaslat előadója. Ezek a javaslatok előkészítik a terepet a kapra vonatkozó további, még benyújtandó hozzáigazítási javaslatokhoz is. Bízunk abban, hogy az elkövetkező hónapokban sikerül olyan szoros együttműködést megvalósítanunk, amely példaként szolgálhat a további dosszékkal kapcsolatos jövőbeni munkákhoz. Tisztelt elnök úr! Végezetül engedje meg, hogy mondandómat az intézményeink közötti jogalkotási együttműködésre vonatkozó néhány általános megjegyzéssel zárjam. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a rendes jogalkotási eljárást, azaz, azaz az együttdöntési eljárást az Unió kiterjesztette a mezőgazdaságra is. Az önök bizottsága és a tanács már rendelkezik némi tapasztalattal ezt az eljárást illetően. Az együttdöntési eljárás keretében tárgyalandó dossziék számának nagy, arányú növekedése kétségkívül komoly kihívás jelent. Magam részéről nagyra értékelem azt, hogy az Európai Parlament agrárpolitikai ügyekben az elmúlt években bátor és előre, előremutató álláspontot alakított ki. Intézményeink között egyre szorosabbá vált a politikai és szervezeti kapcsolattartás mivel a rendes jogalkotási eljárás legtöbb lépése szigorú határidőköz kötött, folyamatosan kapcsolatban kell állnunk ahhoz, hogy terveinket összehangoljuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Röviden így gondoltam összefoglalni a magyar elnökség előtt álló feladatokat, amelyek sokkal több rétűek annál, hogy egy ilyen beszámolóba valamennyi kérdést érinteni lehetne. Örömmel készülök az együttműködésre önökkel, köszönöm a figyelmüket, és érdeklődéssel szívesen fogadom kérdéseiket. Köszönöm. Bene, grazie Sándor. Köszönöm szépen Sándor. Nagyon pontos, precíz volt ez a bevezető. Nagyon sokan kértek szót, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy takarékoskodjon az idővel. De mielőtt megadnám a frakció koordinátoroknak a szót, Tarabella úr kért szót. Tarabella úr kért szót. Nem, ez mégsem érvényes, úgyhogy Albert Desszel kezdjük a hozzászólást. Tér a szó. Ja, Na, szépen köszönöm. Paulo. Üdvözlöm, miniszter úr! Örülünk, hogy Magyarország veszi át a soros elnökséget, remélem, és kívánom is magamnak, ahogy már említette, hogy ebben az elkövetkezendő hat hónapban jól együttműködünk. Magyarországon ott jártam, és láttam a mezőgazdaság helyzetét, valamennyire meg is ismertem, és csak is azt ismételhetem, amit már régóta mondok itt a parlamentben, hogy tárgyalásban állunk, és, és abból kell kiindulnunk, hogy a 27 tagállamban nagyon eltérő a mezőgazdaság helyzete. És hogyha a tárgyalásokat folytatok, akkor mindig javaslatokat is kapok. Ezekből egy jó vastag könyvet is írhattam volna, hiszen annyi a különbség. Azonban meg kell kísérelnünk, hogy európai szinten is találjunk egy közös megoldást. Egy olyan megoldást, amely Európát egészként kezeli, azonban a tagállamok különbségeit is figyelembe veszi. Éppen ezért vagyok hálás azért, hogy a belga miniszterasszony is szólt erről. Az agrárpolitikában két pilléres rendszert alkalmazunk, és megpróbáljuk az egészet egyszerűen alakítani. Az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban látjuk majd ennek az eredményét. Hiszen jelentésben kell összefoglalnunk az eredményeket, hogy a bizottság pontosan lássa, hogy a parlament milyen irányba szeretne haladni a mezőgazdasági politikában. Hiszen itt a jogalkotási javaslatokban megfelelő eredményeket kell elérnünk. Hogyha termelőkkel beszélek, akkor mindig azt mondják, hogy maradjon az egész áttekinthető, ne vesszünk el a részletekben. Hagyna az irodába kelljen az időt eltöltenünk, hanem a mezőn. Ez ugyanis a gazda elsődleges feladata, hogy élelmiszer termeljen, hogy esetleg energiát termeljen, és hogy fenntartható módon műveli meg a földet. Mindenképpen szoros kapcsolatban maradok önnel, hogy megfelelő észszerű szabályokat találjunk. Az én kérdésem a folytatott beszélgetéseimből ered. Néhány kérdésre nem kaptam megfelelő választ, és a bizottság esetében is igaz ez. Tehát a kis termelőket hogyan szeretnék Európában figyelembe venni. Görögországban például olyan kis termelők is vannak, hogy néhány ezer négyzetméteren vannak, és Lettországban például 15 hektár ez a határ. Egy olyan szabályzást is találnunk kellene, ami a tagállamokra vonatkozik. És nagyon fontos az, hogy beírjuk a jelentésbe, hogy az első pillére ben meghatározott összeg 5%-a a kis termelőkhöz kerüljön, és hogy a tagállamok határozzák meg, hogy mit is értenek kis termelők alatt. Tehát mi megszabnánk egy százalékot Európában, a tagállam pedig megszabná azt, hogy mi az, hogy kis termelő Még egy kérdésem van. Mindig van egy vita a felső hatállal kapcsolatban. Mégpedig világosan meg kell határozni, hogy melyek legyenek a felső határok, hogyan lehet ezeket kialakítani, és itt is kíváncsi vagyok, hogy ön magyar perspektívából hogyan látja ezt a kérdést. Van még egy észrevételem. A tagállamok közötti különbséget illetően. A különböző tagállamokban folytatott tárgyalások során világosá vált számomra, hogy azon tagállamok, akik nagyobb támogatásokat kapnak, hajlandóak arra, hogy a kiegyensúlyozás érdekében megtalálják annak a lehetőséget, hogy igazságosabban osszák el a pénzeket, de ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az első és a második pillérben közösen mennyit kap egy tagállam, és így ezt az összeget kell összehasonlítani, így lehet tisztességes, igazságos összehasonlítást végezni. Különösen meglepett az elmúlt hetekben, hogy nem csak a tagállamok között vannak jelentős különbségek az első pilléres kiegyenlítő kifizetésekben, hanem vannak tagállamok, ahol a tagállamon belül még nagyobbak a különbségek, mint az egyes tagállamok között. Vannak tagállamok, ahol 5 euró és 500 euró közötti hektáronkénti támogatást fizetnek óriási a szórás, szórás, tehát nem csak az egyes tagállamok között, hanem a tagállamon belül is egy igazságosabb elosztásra van szükség. Mindent megteszünk annak érdekében, persze, hogy a parlament segítsen a válaszok megtalálásában. Üdvözlöm, hogy megfelelő együttműködést keres a parlamenttel, illetve a szakbizottságunkkal. Ezt az együttműködést az elkövetkező hónapokban mindenképpen támogatni fogjuk és um, sok sikert kívánok mindenkinek. Grazie Albert, Luis Capola Santos. Köszönöm Albert. Muito obrigado, Presidente. Eu queria também começar por saudar. Köszönöm, elnök úr. Én is avval kezdeném, hogy üdvözlöm a miniszter urat, és sok sikert kívánok neki az elnökségi munkához. Kétféle kérdést szeretnék föltenni, de konkrétak lesznek ezek a kérdések. Egyetértek az ön program bemutásával, de azt szeretném, hogy konkrétabban fogalmazom. Az első kérdésem, hogy milyen olvasatot ad ön konkrétan az új, a Lisszaboni szerződés által bevezetett intézményközi kapcsolatnak készen áll arra, hogy minden alkalommal megjelenik a szakbizottságunk előtt, a tanácsülés előtt vagy után, hogy bemutassa, hogy hogyan haladnak elé a dossziék. Készen áll arra, hogy a parlament képviselőit bevonja a tanácsi munkába, az elnökségi együttműködésen túl is, az informális együttműködés tekintetében. Hogyan akarja konkrétan bevonni a parlamentet a munkába? Nem csak ilyen elvi, meg stratégiai szinten, hanem hogyan tud tényleges együttműködést garantálni, nem csak a szavak szintjén. Még két konkrét kérdésem lenne. Először is konjunktúra illetve a konjunkturális változások kérdése. Ugye Magyarország jelentős sertés tenyésztő ország, úgyhogy nagyon jól tudja jobban, mint én, hogy a fenntarthatóság szintjére érkezett ez a szektor, úgyhogy muszáj valamit tennünk a válság ellen. Ön szerint hogyan tudná befolyásolni a bizottságot, hogy elébe mehessünk a válságnak, mert jelenleg úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen ez a válság. A gabonárak esetében, ahogy miniszter úr is mondta, tenni kell valamit azért, hogy a az extrém árváltozások ellen tudjunk hatni. De konkrétan hogyan? Milyen javaslata van e tekintetben? Kapreform rendkívül fontos kérdés. Két objektív kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Először is a méltányos támogatás kiosztás. Nagyon sok cikket olvastam e tekintetben. A német-francia dokumentum tekintetében általánosságban azt mondhatom, hogy egyetértünk az alapkérdésben, vagyis a status quo fenntartása finanszírozási aspektus szempontjából. Ugyanakkor ezt nem tartom elfogadhatónak, hiszen a reformot arra is fel kell használni, hogy igazságosabb legyen az elosztás, nem csak a tagállamok között, hanem a tagállamokon belül is, ahogy épp Desz kolléga ezt említette. Végül kifizetési rendszerek tekintetében egyetérte azzal, hogy a foglalkoztatási kritériumok figyelembe kell venni, és nem csak környezetvédelmi szempontokat kell követni a e tekintetben. Persze nem fizethetjük ki konkrétan a termési költségek, de ösztönöznünk kell a foglalkoztatást indirekt módon, de aktívan. Elnézést, hogyha hosszasan szóltam hozzá, de nagyon sok témát szerettem volna említeni. Áde koordinátor Alajan úr. Köszönöm szépen. Én is meg szeretném köszönni a soros elnökségnek és a miniszter úrnak, hogy eljött, hogy bemutatta szakbizottságunknak a prioritásokat ilyen világos módon, és nagy érdeklődéssel tekintünk az elkövetkező hat hónapban való együttműködés elé. Néhány pontot szeretnék itt felsorolni, amelyek a kap reformjával függenek össze. Kíváncsi volnék, hogyan látja, a költségvetési vitát, hiszen ennek nagyon fontos kihatása van a kapreformra, az e reform folyamatra. Különösen kíváncsi vagyok arra, hogy az öt miniszterelnök levelét, amelyben a célokat meghatározták a 2013-2020-as időszakra, amelyet Barózó bizottsági elnök úrnak küldtek el, hogyan látja, hogyan értékeli, tehát hogyan értékeli az öt miniszter levelét. Ez pedig a második kérdésemre vezet át. Hiszen minnyájunkra nyomás nehezkedik, hogy csökkentsük a költségvetést, vagy legalábbis plafon alá rendeljük, maximalizáljuk, de ugyanakkor a kap céljait is teljesíteni kell. Épp ez pedig felveti az igazságosabb elosztás kérdését, és nyilvánvaló komoly viták állnak előttünk. Kérdezem, hogy hogyan látja a tagállamok közötti igazságosabb elosztás kérdését, mind a direkt kifizetések, mind az egyéb kifizetések tekintetében. Utolsó észrevételem, kérem tegye világosabb, világosabbá, hogyan látja az Agri tanácsban a vitákat, hogyan hajlanak a viták, melyek a céljai a magyar elnökségnek, a soros elnökség végére, hiszen nem tudom, hogy a biztos által elkészített jogalkotási javaslat júniusra vagy júliusra várható elfogadhat, elfogadásra, vagy pedig őszre. El tudom képzelni, hogy már a tanács közleményt fog kibocsátani magáról a bizottsági közleményről, tehát egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy milyen, mi, hogy látja a többségi viszonyokat a tanács pacsoraiban. Köszönöm. Martin Horsling a la parola. Martin Horsling a szó. Ja, Herr Minister, vielen Dank für Ihr Kommen. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon fontos fázisában jött el, vette át a soros elnökség stafétabotját, és említette a témákat is. Azt is mondta, hogy ön számára a parlament fontos szövetséges, de tudjuk, hogy a parlament néha bizony nagyon kritikus hangokat tud megütni. De valóban az a célunk, hogy az egymással való dialógus során előrelépjünk, és segítsük az agrárpolitikát. Említette az agrárreformot. Kérdezem, hogy a sok felsorolt sor, súlypont közül hol van az ön prioritása? Az elosztási igazságosság az egyik? Vagy az első pillér reformja volna az? Ami ugye azt is jelenteni, hogy itt környezetvédelmi intézkedéseket súlypontnak tekintenek, és kérdezett már egy kollega erre, de én is rákérdezek rá, hogyan látja a munkahelyek kérdését? ezeket a témákat a tanácsban offenzívan akarják felvetni, vagy pedig azt gondolja, hogy ezek ilyen mellékes témák. Kérdezem, hogy melyek a prioritások? Azután beszélt a tej ágazat kérdéseiről, és azt mondta, hogy a piac kezd egészségesebb állapotba kerülni. Igen, de ez nagyon gyorsan át tud csapni a másik végletbe, hiszen az előző krízis előtt az árak rohamosan csökkentek, és nem tudom, hogy ez nem fordulhatna elő még egyszer. Kérdezem tehát, hogy a bizottság, az Európai Bizottság intézkedési csomagját elegendőnek és kielégítőnek tartja, vagy pedig, ahogy a mi szakbizottságunk gyakran kérte, többet szeretne elérni, például ami mondjuk a termelők és a termelői szövetkezetek tárgyalási pozíciójának megerősítését illeti. Ezen felül. Németországban komoly vita zajlik a dioxinról. Sok kérdést vetett fel a dioxin vita, a tekintetben is, hogy vajon az agrárpolitikában jó úton járunk-e, mit esznek az állataink, és pont a fogyasztók körében nagyon nagy bizonytalansághoz vezetett ez a kérdés. Kérdezem, hogy mit fognak itt tenni tegnap a tanácsülésen, erről beszámolt, beszéltek a takarmány biztonság kérdéséről de nem gondolják-e egyre inkább, hogy talán az állatoknak azzal kellene táplálkozniuk, ami Európában a földeken nő, tehát hogy valamilyen a termelés, illetve a mezőgazdasági termények és az állattakarmány között valamilyen egyensúlyt nem kellene találni. Kérdezem, hogy hogy látja ezt a kérdést? Nagyon sok kérdés tornyosul előttünk, nagyon sok kérdés igényel választ az elkövetkező fél évben, és éppen ezért azt remélem, hogy egy nagyon nyílt, kölcsönös, hiszen a dialógus kölcsönös, kölcsönös munkában sikeres lesz az önök elnöksége. Tine Lorenzo Fontana csalaparó. Lorenzo Fontanáé a szó, és ezt követően Rupkins úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, én is szeretnék a kollégákhoz hasonlóan gratulálni ahhoz, hogy itt van ma a miniszter úr, üdvözlöm Önt, és remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködés a következő hónapokban Önnel. Nagyon sok kérdést föltettek a kollégák, úgyhogy rövid leszek. Minket különösen érdekel a minőség, az európai termékek minőségének a kérdése. Láttuk, hogy az egyik alapvető téma, amelyet előre akarnak vinni az élelmiszer minőség és az élelmiszer biztonság. Ezzel kapcsolatban szeretnék rákérdezni az eredet megjelölés, eredet megjelölő címkézésre vonatkozóan, illetve harmadik országokkal szemben, vagyis olyan országok esetében, ahonnan importálunk termékeket, ahogy tudja, sokszor nem ugyanolyan normákat alkalmaznak ezek az országok, mint amilyeneket mi itt Európában, amelyek általában nagyon korlátozó jellegűek a saját gazdáink tekintetében. És ezek a termékek emiatt tisztességtelen körülmények között kerülnek be az európai piacra. A jelentős versenyproblémát okoznak ezek a termékek a saját termékeink és a saját gazdáink számára. Elnök, köszönöm Lorenzo. Vacsavovszki elnök helyettesé a szó. Przewodniczący, dziękuję panie ministrze za... Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Köszönöm ezt az érdekes bemutatást, melyben a magyar elnökség programját, illetve a, mutatta be, illetve arról beszélt, hogy a kap reformját Magyarország hogyan képzeli el. Örülök, hogy Magyarország nagyon fontosnak tartja a mezőgazdaságot. És örülök annak, hogy épp egy ilyen ország vezeti a tanács munkálatait ilyen nehéz időkben Három kérdésem van. Az egyik, a topping up, tehát a kifizetések topping upja, vagy kiegészítése. Hogyan látja tehát annak a problémának a megoldhatóságát, hogy az egyes tagállamok utalt kifizetése különbségét kiigazítsák, vagy topolják át az als, a, a kevesebbet többre, figyelembe véve azt, hogy kevesebb pénz áll rendelkezésre. Kívánnám, hogy bár lenne több, de kevesebb pénz áll majd rendelkezésünkre. Kérdezem tehát, hogy milyen lehetőségeket és mechanizmusokat lát arra, hogy igazságosabb legyen a elosztás. Második kérdésem a GMO-kra, génmódosított organizmusokra vonatkozik. Magyarország sikeres volt az Európai Bizottsággal való tárgyalásában, vitájában, és restriktív megközelítését megvédte a GMO-k tekintetében. Kérdezem, hogy Magyarország tanácselnökként ezen a területen kezdeményező lesz-e? A harmadik kérdésem a kap egyszerűsítése vonatkozik. Az s jelentés, a parlament Esford jelentése sok javaslatot tartalmazott arra, hogy hogy lehet a bürokráciát csökkenteni, gazdálkodó közelebbé tenni a kapot. Vannak-e Magyarországnak kezdeményezései ezzel kapcsolatban? Például a több éves alkalmazás lehetne egy megoldás. Hogyha tehát egy gazdaság státuskvója nem változik meg, akkor ne kelljen minden évben ugyanazt a bürokratikus munkát elvégezni. Ez lehetne egy megoldás vagy a kevésbé restriktív büntetések rendszerének a bevezetése is megoldás lehet. Hiszen ezek a büntetések gyakran szükségtelen módon penalizálják a gazdálkodókat, tehát Magyarország terveze valamit e területen. Grazie, vicepresidente. Köszönöm, Vacsavoszki elnök helyettes úr. A koordinátív hozzászólásokat Rubkins képviselő zárja le. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy eleget hallottunk már. Köszönöm. Át is adom a szót a miniszter úrnak, aki válaszolni fog a kérdésekre. Aztán folytatjuk a vitát. Még 14-en kértek szót. Remélem, hogy mindenki rövidre fogja szabni a hozzászólását. Elnök úr, önni a szó, kérem, hogy reagáljon az első kör kérdésre. Köszönöm szépen a e, sok kérdést. Komoly feladat, hogy e, itt a idővel gazdálkodva minél több e, kérdésre választ adjak, hiszen bonyolult és szertágazó témákat érintünk azzal teljesen egyetértek, amit eh, Albert Dess úr mondott, hogy nagyon nehéz a közös agrárpolitikát úgy mozgatni, úgy alakítani, hogy eh, valamennyi tagállam számára eh, átlátható, kedvező, valamennyi szabályában konstruktív legyen, hiszen tagállamonként eltérő a mezőgazdaság helyzete, eltérőek a földrajzi viszonyok, a gazdaságok mérete, és így tovább. Mégis látszik az, hogy lehet megfelelő keretet találni, hiszen a mögöttünk lévő évtizedek is bizonyítják, hogy lehet eredményes a közös agrárpolitika, és nagyon fontos az, hogy azokat az elemeket, amelyek már beváltak, amelyek mellett komoly érvek szólnak, azokat a jövőben is megőrizzük. Így például a két pilléres rendszer a tagállamok legnagyobb részének a támogatását bírja. Ez egy fontos dolog, hogy jól elhatárolható, konkrét célokat támogató két pillér legyen a közös agrárpolitikában. Egyetértek azzal, hogy a termelők lehetőleg áttekintető rendszert szeretnének. Mindig azt mondom, hogy ha neki fogunk a bürokrácia csökkentésének, akkor az egyik eh, következmény az lehet, hogy a bürokrácia még bonyolultabb lesz. Még több papír lesz, még több határozat, még több megfelelés. Ezért nekünk eh, igazán eh, eltökéltnek kell lennünk a bürokrácia csökkentésében. Egyszerű rendszer szükséges ma egy gazda 10-20 támogatási rendszer bonyolult világában is kénytelen eligazodni, míg mondjuk egy eh, uniós tisztségviselő vagy egy tagállami tisztségviselő csak azt a területet kell, hogy ismerje, amelyben dolgozik. Emiatt aztán a gazdákat olyan időterhek, pénzügyi, adminisztratív terhek sújtják, hogy tényleg elvonják őket a termeléstől. Itt eh, minden konstruktív javaslatra minden e, egyszerűsítő elképzelésre a magyar elnökség maximálisan fogékony. A következő kérdés a kistermelőknek a e, támogatása. Azt hiszem, hogy korai lenne elébe menni egy e, tanácsi vitának, de nekem meggyőződésem, hogy biztosítani kell támogatást a kis gazdaságok részére, belőlük lesznek majd a közepes és a nagy gazdaságok, hogyha egy szép fejlődési pályát be tudnak futni. Természetesen az, hogy kicsi egy e, gazdaság vagy nagy, definíciós kérdéseket vet fel, tagállamonként is teljesen eltérő lehet a megítélés, ezért fontos, hogy itt az adott tagállamok a e, meghatározásnál, fogalmi meghatározásnál megkapják azt a mozgástert, amely biztosítja, hogy tényleg a kis, de életképes, innovatív, fejlődő képes gazdaságokat tudjuk támogatni. Ami a támogatási felsőhatát illeti, ez egy időről időre újra felmerülő kérdés. Általában a tagállamok tartózkodók voltak az alkalmazást illetően. Itt is előtte vagyunk még a vitának a tanácsban az biztos, hogy tisztázunk kell az alapfogalmakat, hogy terület, vagy érték alapon, vagy foglalkoztatási alapon határozzuk meg ezt a határt, illetve ezeknek a mérhető adatoknak a kombinációjával. Azt a kérdést is fölvethetjük, hogy ki használja föl azt a támogatási összeget, amely megmaradt, a tagállam, vagy milyen célra lehet ezt felhasználni nekem meggyőződésem, hogy a foglalkoztatást azt eh, mindenképpen célszerű figyelembe venni eh, valamennyi vonatkozásban, hiszen a közös agrárpolitikának egy fontos célja a vidéki tájak élet, élhetőségének megőrzése, a vidéki életminőség foglalkoztatás lehetőségének a bővítése. A gondolkozásmódunkat ez is át kell, hogy hassa. ami a tagállamokon belüli, illetve tagállamok közötti igazságos elosztásra vonatkozó felvetéseket illeti. Itt is eh, élénk eszmecserékre van kilátásunk. Az biztos, hogy eh, nagy odafigyelés eh, szükséges, és ahhoz, hogy a, hogy a bizottsági közlemény is fogalmaz, méltányosabb elosztási rendszer legyen, egyfajta fokozatosság és nagy körültekintés szükséges ami a Lisszaboni szerződés intézményével összefüggő kapcsolattartást illeti azt a kérdést, hogy miképpen tudunk majd együttműködni az elkövetkezendő időszakban. Nekem meggyőződésem, hogy elnök úrral előre egyeztetett módon közvetlenül, közvetett informális kapcsolatokat is felhasználva tudunk együtt dolgozni, rugalmasan megoldjuk majd az együttműködésnek a kérdését. A következő kérdés a sertés húságazatnak a válságára, illetve a, ezen keresztül a biztonsági hálóra, a termelőket védő biztonsági hálóra vonatkozik. Ez egy visszatérő vita a tagállamok között és a közvéleményben is. Én, nekem meggyőződésem, és a magyar elnökség támogatja a biztonsági háló bevezetését, hogy a legutóbbi időszaknak a piaci jelenségei, a természeti katasztrófák által okozott károk egyaránt arra világítanak rá, hogy szükség van egy jól működő közpolitikai eszközrendszerre, amely nyilván figyelembe veszi a piac, illetve az adott piacok jellegzetességeit is a fogyasztók, illetve a mezőgazdasági termelők eh, érdekeit is eh, szem előtt tartva eh, kiemelt figyelmet kell szentelnünk ennek a területnek a tárgyalások során. Így az elnökség idején a SCA-ban, illetve a tanácsban is nagy odafigyeléssel foglalkozunk ezzel. Ez egy globális kihívás egyébként, összefüggésben van az éghajlatváltozással, az asszájjal, azokkal az extrém helyzetekkel, amelyek próbára teszik a mezőgazdaságot a föld legkülönbözőbb pontjain. Ezek veszélybe sodorhatnak komoly ágazatokat, és veszélyeztetetik az európai, illetve az emberiség élelmiszer ellátását is. Ha belegondolunk abba, hogy most 7 milliárd ember él a Földön, 2050-ben 9 milliárd lesz, és 1 milliárd körüli az éhezők száma, akkor látszik, hogy azokat a termelői alapokat, amelyek hosszú évek, évtizedek, nem ritkán évszázadok alatt alakultak ki, meg kell védenünk a szélsőséges ingadozásoktól, és eh, csak akkor tudunk rájuk a jövőben számítani, hogyha ezek mindig eh, olyan állapotban lesznek, hogy egy-egy nehéz időszakot átvéve újra folyamatosan termeljenek, és egészséges, jó minőségű és jelentős mennyiségű élelmiszerrel láthassák el Európát, illetve a eh, Európán kívüli területeket. A következő kérdést keresem most. Említettem azt, hogy a foglalkoztatási szempontokra nagy figyelemmel kell lenni, és hát a, itt áttérek egy olyan kérdésre, ami a közös agrárpolitika és a költségvetés kapcsolatára vonatkozik. Több kérdező is említette ezt a igazán sarkalatos és hát a válaszadás szempontjából is, hiszen az Európai Uniónak választ kell adni erre a kérdésre, tényleg kiemelt területet. Ugyanis meggyőződésem, hogy egy agrárpolitika csak akkor lehet erős, hogyha azokkal a pénzügyi eszközökkel is rendelkezik, amelyek a működését, az agráriumnak a fejlődését elősegítheti. Nagyon fontos az, hogy a cél és eszköz rendszerével tisztában legyünk, hiszen eh, hogyha a közös agrárpolitikát úgy fogalmazzuk meg, hogy az egy célrendszer, amely az élelmezés biztonságát hivatott legfőképpen garantálni. Tehát azt, hogy az Unió önellátó legyen. És ehhez tárulnak, járulnak további célok, a foglalkoztatás, a vidéki tájaknak a eh, minőségének a megőrzése, a lakosság eh, vidéki lakosság életlehetőségének a támogatása, akkor látszik, hogy ehhez kellenek költségvetési források is. Helyt kell állni a világpiaci versenyben, egy környezetbarátabb gazdálkodásra van szükség, olyan e, innovatív e, mezőgazdaságra van szükség, amely e, akkor kihívásaira is megfelelően tud reagálni, akkor nyilvánvaló, hogy a költségvetést is ehhez kell majd szabni. Fontos az, emiatt, hogy ne csökkenjen az agrárköltségvetésnek a mérete, és én nem akarom megelőlegezni azokat a vitákat, amelyek a költségvetés vonatkozásában várhatóak, de biztos vagyok abban, hogy kellő súlyjal fognak majd foglalkozni a közös agrárpolitikának, mint ahogy már említettem, a legjelentősebb, legrégebbi Európai Uniós politikának a anyagi hátterével. Az igazságos elosztása már kitértem. Itt a következő kérdést nézem, a Lion képviselő úr tette föl, hogy a agrár tanácsban a vitákat hogyan látjuk, milyen céljaink vannak utaltam rá, hogy a célunk az, hogy a márciusi tanácsi ülésen a tanácsi következtetéseket szeretnénk elfogadni. Itt nagyon intenzív előkészítő munka zajlott az elmúlt néhány hónapban. Már két nagy tárgyalási fázison a tanács is túl van. A következő kérdés elosztással kapcsolatos igazságosság első pillér reformja. Nyilván egy elnökségnek az a feladata, hogy összegezze azokat, a, melyek a prioritások. Tehát ez volt a kérdésünk, hogy melyek a prioritások itt jó néhány téma közül. Egy elnökségnek nyilván az a feladat, hogy összegezze a tagállami véleményeket és hát ezek sok színűek abból a szempontból, hogy nyilván eltér, hogy melyik tagállamnak melyik terület az, amely kiemelten fontos. Mi arra törekszünk, hogy egyeztetve a véleményeket meghallgatva találjuk meg azt a közös nevezőt, találjuk meg azt a megoldást, amely az agrárpolitika megújulását elősegíti. A tej témára rátérve, ez egy kiemelten fontos ágazat az Európai Unióban, és hát jó néhány e, tagállamban a e, mindennapokban, illetve a nemzeti identitásban is a tej, a tejtermékek kiemelkedő szerepet töltenek be. Ezért is nagyon e, érzékeny a terület, és a piaci áringadozások és hát más hatások is, hogyha befolyásolják az ágazatot, annak a hatásai rendkívüli károkat tudnak okozni hogy most jelenleg stabilabb a helyzet, mint korábban volt, hogy az az intézkedés csomag, amelyen jelenleg dolgozik a bizottság, dolgozunk, az mire lesz elég, az nyilvánvaló, hogy majd menet közben fog kiderülni, hiszen itt jelenleg úgy látszik, hogy a helyzet stabil, de az, hogy a jövő mit hoz, azt teljes mértékig nem láthatjuk előre. Dioxin ügyre vonatkozik a következő kérdés. Ebben nagyon sok igazság van, hogy az állatokat olyan takarmányokkal kell táplálni, etetni, amely egészséges és amelynek nincsenek káros hatásai a későbbiek során a húst, húst, hústermékeket fogyasztó emberekre sem. Nagyon elgondolkodtató az, ami történt, hiszen ez már nem az első botrány, és Nemrégiben voltam Berlinben a Grüne Wokhe kiállításon, ahol jó néhány hozzászóló számára ez egy kiemelten fontos kérdés volt. Meggyőződésem, hogy azok, akik itt védkeztek, súlyos szabályszegéseket követtek el, azokat meg kell büntetni, hiszen erre vannak olyan hatósági eljárások, amelyek erre lehetőséget adnak. De van a jövőre nézve más tanulsága is ennek a dolognak. Az egyik az, hogy az Európai Unió állategészségügyi és más hatósági rendszer az eredményesen működött, beleértve a tagállami rendszereket is, és itt olyan intézkedések történtek, amelyek biztosítják azt, hogy a fogyasztók elé ne kerüljön olyan hús vagy húsáru, amely nem megengedett anyagokat tartalmaz. És hát szeretnék arról is tájékoztatást adni, hogy a tanács, illetve a e, bizottság is e, hatékony intézkedéseket tett. A tegnapi napon e, Dali egészségügyi biztos úr bejelentette egy olyan intézkedéscsomagot, ami a takarmány keverőknek az ellenőrzésétől, a nyomon követhetőségen át több témában megoldást hordoz, illetve a tegnapi tanácsülésen a magántárolás bevezetéséről is gyors politikai döntés született. Ez azért is fontos, mert a sertéságazat és ki a téma aktualitása kapcsán néhány dolgot még erről el szeretnék mondani, kicsit részletesebben is. A sertéságazat az Európai Unióban viszonylag laza szabályozású terület, korlátozott számú piaci eszköz áll rendelkezésre, de egyébként egy sikeres, versenyképes és jelentős exportot lebonyolító ágazat. Ez egyébként az is kell, hogy takarmány behozattal biztosítsa az állatok takarmányozását. Ugyanakkor látszik az, hogy az export-import szabályozás egyedül nem képes az ágazati válságoknak a leküzdésére, és körülbelül három évenként bekövetkezik általában valamilyen túltermelési ciklus, ez kritikus piaci helyzetet is jelent. Ennek a következménye egyébként általában a sertésállománynak a csökkentése, tehát van egy ilyen hullámzás az ágazatban. A belga elnökség etéren már elkezdte azt a előkészítő munkát, amit mi is szeretnénk folytatni. Így január 17-én eh, már volt eh, SCA ülés, és hát, ahogy említettem, tegnap is foglalkoztunk ezzel a témával, és további egyeztetésekre is sort kell keríteni. Növelni kell az átláthatóságot, és végig kell gondolni azokat a takarmányozási, állattartási szabályokat is, amelyekre már utaltam. Tehát én azt hiszem, hogy eh, meg tudjuk erre a helyzetre is találni a megoldást. A magántárolás bevezetése, mint eh, eh, speciális intézkedés, egyfajta védőháló elem, az megtörtént, és én bízom abban, hogy az ágazat stabilitását ez elősegíti. A harmadik országok... NUN die Qualitätsnorm kapcsolatban egy olyan örökző téma, témáról van szó, amely azt hiszem mindenkit foglalkoztat, hiszen szerintem mindenki, aki a teremben van, vásárolt már harmadik országból származó olyan élelmiszert, ami egyébként az Európai Unióban is előállítanak, készítenek, és így tovább. Tehát ott van előttünk két élelmiszer, és akkor tudjuk azt, hogy az Európai Unió egy szigorú minőségbiztosítási, nyomonkövetési, állat- és növényegészségügyi, stb. állatjóléti eh, szabályrendszert eh, támaszt a termelők elé, egy akadálypályának is lehet ezt tekinteni, amelynek meg kell felelni eh, azért, hogy valaki a piacra lépessen a termékével. És ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy ott a polcon egy kicsivel arább tartó másik termék, amely ki tudja árban, hogy viszonyul ugye az elsőhöz, az vajon megfelele ezeknek az Európai Uniós szigorú előírásoknak. Ez egy versenyhelyzetben akár döntő kérdés is lehet hiszen ezek pluszköltséget jelentenek ezek az előírások, nagyobb odafigyelést, időt és így tovább. Nekem meggyőződésem, hogy eh, nekünk eh, abba az irányba kell haladni, meg kell követelnünk a harmadik országoktól is azokat az előírásokat, amelyek az Európai Uniós eh, termékekre vonatkoznak. Nekem ez a meggyőződésem, de nyilvánvaló, hogy itt egy olyan rendeletalkotás van, amelyhez még jó néhány vitát le kell folytatnunk. Most a rendeletcsomag, a minőség, élelmiszer minőségügyi csomag az két rendeltetés, két útmutatót tartalmaz, a tanúsítás rendszerek működtetésére, az oltalma alatt álló eredet megjelölése, az elneveléseknek a feldolgozott élelmiszerek címként történő használatára, és így tovább. Azt hiszem ez mind-mind lényeges és fontos, hiszen látnunk kell azt a terméken, hogy milyen eh, jellegű, honnan eh, származik, milyen eh, földrajzi régióból származik. Elhangzott egy kérdés a GMO-kra vonatkozóan is. Nagyon bonyolult és érzékeny terület próbálok röviden fogalmazni. Itt többféle szemléletmód ütközik a szabályozással összefüggésben mi arra törekszünk, hogy a tagállamoknak megalapozott indokok alapján valódi lehetőségünk legyen a GMO forgalomba hozatallal, illetve köztelmesztéssel kapcsolatban dönteni. Önökkel együttműködve szeretnénk elérni azt, hogy megtaláljuk a megoldást erre. Sok kérdés nyitva áll, de bízom benne, hogy eredményesek leszünk. Még jó néhány dologról tudnék eh, részletesebben is eh, tájékoztatást adni, de eh, azt hiszem az a jobb, hogyha várom a további kérdéseket. Köszönöm. Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Fazakas miniszter úrnak ezt a nagyon pontos és részletes választ. Úgy gondolom, hogy az is lehet, hogy több feltendő kérdésre már előre választ adott. És ezért is szeretném kérni, hogy mindenki nagyon röviden tegye föl a kérdéseit. Tabajdi képviselő. Grazie, prezidente. Miniszter úr, egy konkrét és nagyon könnyen megválaszolható kérdés. Támogatja-e Magyarország azt a javaslatot, hogy 2014 után folytatódjon a moduláció, vagyis hogy two thousand and fourteen után az első pillérből további forrásokat csoportostsunk át a második pillérbe. a második kérdésem már bonyolultabb hogyan tehetnénk célzottabbá az uniós támogatási a gazdák számára anélkül hogy ne növekedjen az adminisztrációs bürokratikus teher. Különösen fontos lenne a környezetvédelmi és szociális közjavak értékét megfizetni a gazdáknak, jelenleg ezt csak részben fizetjük meg, ez célzottabban kellene ösztönöznünk őket a környezet megvédésére. Ez viszont ellentmondásban van a bizottság közleményével, amelyben egy egységes uniós zöld általányt akarnak az első pillér keretében, amely nem tesz igazán különbséget a gazdák között a tényleges teljesítmény vonatkozásában nem látja-e ellentmondásosnak, ha ön támogatja a célzottabbá tételt és a bizottságnak ezt a zöld általányát? Grazie, onorevole Köszönöm, Tabajdi úr. Erász Garciáé a szó, utána Mátó képviselője. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Igen, vannak olyan szektorok, amelyeket különleges támogatást kell adni, például a baromfi és a sertés szektor. A bizottság nem igazán vette figyelembe a parlament véleményét, illetve a parlamenti, parlamenti ajánlást arra vonatkozóan, hogy hányan szeretnék a régi fajta ketreceket fenntartani. Aztán az állati fehérje témája. Mit gondol önről, mit gondol ön arról, hogy az állati fehérjék tekintetében milyen szabályozást kéne elfogadni? Mátó képviselője, a szó utána meg Guinness képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr, elmondta, hogy a parlament a tanács partnere lesz, és hasonló módon én meg szeretném, hogy a miniszter úr a partner legyen a mi szakbizottságunknak. Főleg abban a témában legyen partner, amikor a periférikus területekről van szó. Szerintem van egy olyan fontos kérdés és olyan téma, ami tekintetében azt szeretnénk, hogy a miniszter úr a vállalja azt, hogy mindent megtesz azért, hogy a harmadik országokkal szemben vállalt feltételek, illetve megállapodások teljesülni fognak. Például gondoljunk Marokkóra, ami a hozzáféréseket illeti, az árakat illeti, illetve az egészségügyi feltételek ugye egészen eltérnek a harmadik országokban, az Európai Uniós országban élő feltételektől. Ez a zöldség és gyümölcstermesztésben is igaz. A pro- program nagyon hasznos Franciaország, Portugália és Spanyolország esetében, vagy akár a Kanári-szigetre gondolunk, ugye a periférikus területek szempontjából nagyon fontosak ezek az intézkedések. A banán termesztés rendkívül fontos itt, sokan beszéltek erről. Én szeretném, hogyha ön vállalná a vámok csökkentése esetében az, hogy megvédi a saját termelést. Mit gondol ön, hajlandó-e vállalni ezeknek a szektoroknak a védelmét? Megint képviselője szó. Thank you, Chairman, and my thanks to the Minister. Um, a brief comment... Köszönöm, és köszönöm a miniszternek is. És a közös agrárpolitikában azt látjuk, hogy igazából a termelők jövedelme lényegesen az európai átlag alá csökkent. És nyilván összefügg ez a közös agrárpolitikával és a költségvetéssel is. Most nézzük meg az ár átláthatóság témáját. A tanács, illetve a többiek eh, figyelnek arra, hogy a termelők hatalma növekedjen. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a többiek szerepe csökken. Tehát például a kiskereskedelem, vagy a feldolgozó üzemelke. Nekem úgy tűnik, hogy igazából itt az ellátási láncban elsősorban a termelőkre koncentrálnak, és a többieket kicsit elhanyagolják, és szerintem pedig ebben az összefüggésben a dolog erkölcsi oldalát is figyelembe kellene venni és két szót szólnék eh, arról, hogy eh, az ellátási láncnak kiegyensúlyozottnak kell lenni, és erkölcsösnek. Köszönöm. Honorevole Kossinger. Kossinger képviselő. Köszönöm, elnök úr. Első kérdésem. Egy égető téma, ez a szabadkereskedelmi megállapodás a Mercosur államokkal. A legutóbbi vitán hallottuk, hogy 2011-ben lesznek konkrét felajánlások a mezőgazdaság területén. Rákérdeztem volna, hogy milyen prioritásai vannak a magyar elnökségnek ezen tárgyalások alatt, illetve hogy az érzékeny mezőgazdasági helyzetet hogyan látja. Valószínűleg ez a tárgyalások egyik legsarkalatosabb pontja lesz. A második kérdésem pedig a gén technológiára vonatkozik, tehát a termelés szabadságára. Néhány tagállam eh, a területén eh, saját maga akar dönteni, például a génmanipulált vetőmagról, annak termeléséről. Ausztria esetében többé-kevésbé. Azt látjuk, hogy a tanácsban is szó volt erről, és a bizottságnak egy aktuális javaslata is. Hogyan eh, látja ön itt az önrendelkezés jogát, és hogy eh, a génmanipulált eh, vetőmag, eh, illetve a gén technológiával készült takarmány szerepét hogyan látja az Európai Unión belül? Köszönöm. Köszönöm. Ja, danke. Köszönöm. A gazdasági válság az európai tagállamokban mindenhol nyomot hagyott. És itt az együttes finanszírozás kérdése is felmerül. Tudjuk, hogy ez nagyon fontos az Európai Unióban, az ellenőrzés tekintetében is. Azonban egyre jelentősebb az a probléma, hogy az együttes finanszírozás igazából egy kizáró kritérium programokon való részvétel esetében, vagy bizonyos fizetések esetében. Nem tudom, hogy mit gondol, hogyan lehetne megoldható, hogy az együttes finanszírozás regionális vagy önkormányzati szinten máshogy kinéz. Tehát, hogy a, a pályázó vagy mások mondjuk alapítványok vagy az önkormányzatok más arányban részesülnek, tehát főleg a vidéki és térségekben. Köszönöm. Grazie, Adesso jár. Köszönöm. Jár képviselő, utána Morvai asszony szó. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm. Miniszter úr, lenne egy kérdésem. Szakpolitikusok vagyunk, és igazából az agrárreformot meg lehet oldani papíron, de pénz is szükség van hozzá. És a pénz pedig a tagállamoktól jön a hozzájárulásaik formájában. Ön hol áll? azt javasolná, hogy a tagállamok inkább az Európai Unió saját eszközeiből éljenek, nagyobb legyen a saját hozzájárulásuk, vagy van egy harmadik út? Morvai képviselő asszony mondja szó. Szeretettel köszöntöm bizottságunkban miniszter urat és munkatársait, és szívből kívánok egész Magyarországnak sikeres soros elnökséget. Ehhez szükség van arra, hogy barátságosan, de öntudatosan üljenek a kormánykeréknél, hiszen gyakorlatilag a kommunizmus összeomlása óta egészen mostanáig eddig a történelmi lehetőségig folyamatosan kiszolgálói és követői voltunk az úgynevezett centrumországoknak és a globális nagytőkének. itt az ideje hogy végre valamennyire befolyásolói és meghatározói is lehessünk Európában a politikának, illetőleg a gazdaságnak. Ehhez azonban nem szabad úgy tennünk, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Kötelességünk, hogy a magyar tapasztalatokat, többek között a magyar gazdák tapasztalatait és a posztkommunista országok, az új tagállamok tapasztalatait behozzuk ide az Európai Unióba, és mondjuk ki, hogy tulajdonképpen itt egyfajta gyarmatosítási folyamatról volt szó, a piacaink 100%-át kellett odabocsátanunk, a támogatások tört hányadáért cserébe a mezőgazdaságunk nagy része tönkrement nyersanyag előálltásra álltunk át ipari jelleggel az élelmiszer feldolgozás a konzerviparunkat a cukorgyártás és a többi minden megszűnt. akkor lesz sikeres a magyar elnökség hogyha a magyar gazdák és a magyar emberek szempontjából végre sikerül egy fordulóponthoz eljutni és ez igaz a többi posztkommunista országra is. ezeket a végtelen igazságtalanságokat végre diagnosztizálni kellene és fel kellene számolni és egy új úton elindulni. ehhez szükség van arra hogy ne csak parlamentbarát és bizottságbarát legyen a magyar elnökség hanem gazdabarát is és minden egyes területen vonja be a gazdákat és a gazdaszervezeteket szervezeteket a döntéshozatalba a vitákba. ha éppen tejágazatról van szó akkor a magyar teljes gazdákat illetőleg az európai gazdák szövetségeit ha méhészettől akkor a magyar méhészeket illetőleg európai méhészeket hallgassa meg. a másik dolog amit szeretnék fölvetni ne csak hallgassa meg hanem vegye figyelembe az ő akaratukat. a másik dolog amit szeretnék felvenni a jogvédelem szükségessége. ez is elsősorban magyar és kelet európai vagy tehát új tagállami specialitás nem azt jelenti, hogy ne érintene nyugat-európai gazdákat, főleg kisgazdákat is, a teljes jogfosztottság. A felvásárlókkal és a különböző szupermarket élelmiszerláncokkal szembeni e, teljes jogfosztottság, hogyan kíván a magyar elnökség ezen változtatni, milyen elképzelései vannak e, a gazdák jogfosztottságának az e, orvoslására. A harmadik dolog, amit szeretnék felvenni, felvetni, E, azzal kezdte miniszter úr a beszámolóját hogy a fő cél hogy egészséges és biztonságos e, élelmiszerrel lássák el a lakosságot az egészséges és biztonságos élelmiszer elsősorban a helyben termelt és helyben értékestett és le, e, ha szükség van rá ott feldolgozott élelmiszer. hogyan kvánja a magyar elnökség a E, helyi termelők, helyi kisgazdák piacra jutási lehetőségeit, és ezzel a lakosság minél egészségesebb élelmiszerrel való ellátását támogatni, elősegíteni. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Szekereszki képviselő. Panie ministrze, e, użył pan takiego stwierdzenia w pierwszych słowach silna wspólna polityka rolna. Czy to jest analogia? Azt mondta, hogy erős kapra van szükségünk. Ez illeszkedik az elnökségi szlogenhez, vagy pedig konkrét üzenete van ezzel a kap esetében? Hogyan kapcsolódik az erős kap ahhoz, amit Megines asszony mondott? Szerintem az, amit a gazdáinknak kínálunk most, amiatt szégyenkeznünk kell. És szégyenkeznünk kell amiatt, hogy milyen körülmények között élnek. Miért kell megvédenünk a kapot? Ebben a teremben azt hallom, hogy mindenki próbálja a kap finanszírozását csökkenteni. Akkor miért ülünk itt? Miért nem védjük meg a gazdák érdekét? A parlamenti szakbizottság hogyan működik? Mi magunk akarjuk korlátozni a lehetőségeinket? Akkor mit fog a többi szakbizottság mondani? Hogyan beszélhetünk egy jelenlegi helyzetben, hogyan beszélhetünk a költségvetés befagyasztásáról? A gazdák jövedelméről van szó, a gazdák keményen dolgoznak. Miért nincsenek itt ma a gazdák velünk? Lehet, hogy akkor megváltozna a véleményünk, és mindez a piaci intervencióra is vonatkozik. Mindenki fél a piaci intervenciótól, de miért? Hogyha nincs intervenció a gabonapiacon, akkor olyan lesz a helyzet, mint a baromfi vagy a sertés szektorban. A gabonatermékek előállítása az időjárástól erősen függ. Nem lehet előre megmondani, hogy milyen lesz az időjárás, és ezért nem tudjuk előre jelezni a termelési mennyiségeket sem. Még egyszer mondanám, nagyon sokat foglalkoztunk a pénzügyi szektorral, a pénzügyi szektor problémáival, és meg vagyunk rá győződve, hogy ez természetes. Ugyanakkor a kapnál pedig csak a megszorításokról beszélünk. Michel Danteni a szó. Miniszter úr, nagy örömünkre szolgál, hogy Magyarország átvette az elnökséget Lengyelország előtt. Három kérdésem van önhöz. Kettő a kapra vonatkozik, egy pedig a bilaterális megállapodásokra. Az a mandátum, amit a bizottság kapott a Mercosur esetében, az egy olyan mandátum, amely több közép-európai országot is érint. Önök a mandátumot fogják megkerülni új mandátumot fognak kialakítani, egy olyan mandátumot, ami figyelembe veszi a mezőgazdaság jelenlegi helyzetét, a 27 tagállam helyzetét. Ez az első megjegyzésem vagy kérdésem. A kappal kapcsolatban a biztos úr által bemutatott reformjavaslat tekintetében, bár ugyanazokat a kifejezéseket használta, pillérek, az a két pillér, amit a biztos javasol, nem felel meg azoknak a pilléreknek, amelyekről mm, kb. 12 éve beszélünk a kap keretei között. Ön hogy látja a pillérek fölállását, és hogy látja az erre vonatkozó bizottság, illetve biztosi javaslatot? Még egy témát említenék, amiről nem volt szó, de ami nagyon fontos a jövő szempontjából. A gazdák 7%-a fiatalabb, mint 35 éves ma az Európai Unióban. Gondolja-e, hogy a generációs problémát a kap jövője figyelembe kell, hogy vegye? Lavie képviselő, és utána Anyó képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. A kapa kapcsolatos témák tekintetében valószínűleg az idő szüke miatt nem tudott a miniszter úr pontos információkat adni, viszont vannak olyan fontos kérdések, amelyeket meg kell beszélnünk. Hogyha módosítjuk a kap egész szerkezetét, úgy gondolja, hogy szükség lesz egy átmeneti időszakra, vagy pedig úgy gondolja, azon a véleményen van, hogy az átállás az új támogatási rendszerre, akármilyen is lesz majd az, az egyik napról a másikra fog történni? A kap előadója, Desz képviselő úr beszélt a kis vállalkozásokról, a kis gazdaságokról. Litvániában ugye 15 hektár ennek a küszöbe, de azonos mértetű gazdaságok közül nem mindegyik tekinthető 15 hektárosként kicsinek. Például egy gabonatermesztő vállalkozás egész másképp működik, mert, mint egy például a zöldség vagy gyümölcs termesztő, ahol akár 10 vagy százszor annyi munkerőt is foglalkoztathatnak. Elnök úr, ezért úgy gondolom, hogy a rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára, amikor a rendszert végrehajtják vagy alkalmazzák, pontosan azért, hogy a területi különbségeket figyelembe vehessék. Az biztos, hogy nem a terület alapján lehet majd meghatározni, hogy mit tekintünk kis és mit nagy gazdaságnak. Beszéltünk miniszter úr arról, hogy csökkenteni kell az extrém árkülönbségeket. Ezzel kapcsolatban van konkrét javaslat? Közvetlen piaci beavatkozásra gondol, figyelembe véve azt is, hogy a kap teljes költségvetésének csak a 9%-a célozza a piaci beavatkozásokat, vagy pedig más eszközökkel kíván beavatkozni azért, hogy a jövedelmeket megfelelő szinten lehessen tartani? Giovanni, conclu- Köszönöm, Giovanni. Ányó képviselője szó. Köszönöm. Miniszter úr, nagyon érdekes volt, az, amit nem mondott. Nem említette a fajtákat, amelyeket már régen betiltottak. Vártam volna. És uh, úgy gondolom, hogy uh, azért nem említette, mert a következő elnökségre akarják át helyezni. Nem tudom, hogy miért nem említette ezt a problémát. És ez a probléma azért a magyar elnökség alatt nagyon markáns lesz. Hiszen olyan embereket fogunk látni, akik azt hiszik, hogy most már aztán lehet törvényt sejteni. Köszönöm szépen. Nagyon sokan részt vettek a vitában. Kedves miniszter úr, sajnos 12-13 percet tudok csak adni, hogy választ adja a kérdésekre. További napirendi pontjaink is lesznek még. Köszönöm szépen előre a válaszokat. Már is átadom a szót az új kérdésekre adott válasz tekintetében. Köszönöm. Természetesen nincsen olyan kérdés, amelyre ne szeretnék válaszolni, és hogyha valamit korábban nem mondtam, akkor annak nyilván megvan az a nyomós oka, hogy nem a e, magyar elnökségre esik egy-egy adott témának a súlypontja, hanem van esetleg olyan előzmény, ami e, más elnökség időszakára esett. Így éppen ezért azzal kezdeni, amit a tisztelt képviselő úr itt e, fölvetett a tojótyúk tartással kapcsolatos kertecek betiltásával összefüggő problémával. 2012. január 1-ével telik le az a határidő, ami rendelkezésre állt itt a ketecek méretével összefüggésben. És hát ez azért nem a magyar elnökségnek az időszaka. Látszik az, hogy az európai termelőknek egy jelentős része nem tudott átállni. 30%-ra becsülhető azoknak a szám, akik még hagyományos ketecben tartják a tyúkállományt az is hozzátartozik a dologhoz, hogy a jelenlegi megoldatlan helyzet akár tojáshiány kialakulásához, a tojásár emelkedéséhez és piaci egyenlőtlenségekhez is vezethet. Meg kell tehát találnunk azt az utat, amely azon tagállamok számára is elfogadható, amelyekben már napjainkra sikerült, akár nem kis összegű befektetések árán felszámolni a fel nem javított ketreces tojótyúk tartást, de azon termelőket sem szabad magukra hagynunk, akik előtt a több mint tíz éves átmeti periódus során sem adódott olyan pénzügyi lehetőség, amelynek segítségével átérhettek volna valamely magasabb szintű állati jólétet biztosító tartásmódra. Itt elég a gazdasági válságra utalni, amely azért igencsak sújtotta a termelőket. Tehát azt is azt a meggyőződésem, hogy ezzel a témával Nyilván itt, ezen a fórumon, de a tanácsban és a bizottságban is fogunk még találkozni, de egyébként a rendelkezés az hatályban van, hatályban marad. Rátérve a többi kérdésre, tényleg az idő az lehetne több is, de igyekszem tömören gyorsan fogalmazni ami az, hogy 2014 után folytatódjon a moduláció, ezt az új közös agrárpolitika keretei között kell majd eldönteni. Ide kapcsolódik egy eh, nagyon fontos dolog, ami szintén a eh, jövő kérdése, bár már volt erről egy eh, érdemi vita, az, hogy a támogatások a jövőben minél célzattabban kerüljenek megfogalmazásra. Egészségem fontos, hogy az aktív termelők kapják meg a támogatásokat. Azok, akik ténylegesen dolgoznak. Ugyanakkor, ha meg akarjuk határozni az aktív termőknek a fogalmát, akkor a legkülönbözőbb tagállami vélemények hangzottak el, hiszen, hogy csak egy példát mondjak, azok a termelők, akik részfoglalkozásban dolgoznak, vagy egy másik példa, hogy mondjuk falusi vendéglátással foglalkoznak, lehet, hogy a jövedelmünknek a nagyobb részét már nem a mezőgazdaságból szerzik be, ugyanakkor mégiscsak a vidéki életnek, a mezőgazdaság életnek a részesei, és ráadásul lehet, hogy különböző korábbi állami, illetve uniós programok eredményeként jutottak el odáig, hogy mondjuk feldolgozásból van nekik, vagy turizmusból van nekik jelentős bevételük. Tehát fölvetődött itt többféle elképzelés, lehet, hogy fordítva kellene e, meghatározni az aktív termelőt, inkább azt kellene meghatározni, aki nem minősül aktív termelőnek, tehát így lehetne szűkíteni ezt a kört, és így elén azt, hogy célzottan e, jusson el a e, gazdálkodókhoz a támogatás. Ami a bonyolult agrártámogatási rendszereket illeti, tényleg sok a kritika ebben a vonatkozásban hát hogy a e, zöldítésnek nevezett dolog, a környezetvédelmi szempontoknak a figyelembevétele az miként jelenik itt meg. Itt eh, optimista és pessimista jövőképek is vannak. Én azért bízom abban, hogyha eh, sokkal nehezebb témákat sikerült megoldani, egyszerűbb szabályokat sikerült alkotni jó néhány területen, akár más eh, szabályozási vonatkozásokban, is, akkor itt is leszünk annyira kreatívak az elkövetkezendő időben, hogy ezeket a különböző szabályokat úgy tudjuk összeilleszteni, hogy a gazdák számára is elfogadható, jelentős támogatást hozó és egyszerű eh, legyen a, környezetre, eh, a környezeti szempontoknak a figyelembevétele. Mert meggyőződésem, hogy az európai mezőgazdaságnak egy környezet kímélőbb eh, jövőképet kell maga elé célú kitűzni. Rengeteg kérdés volt baromfésselt és termelőknek több támogatás kell. Eh, ezek közül a kérések közül az egyik. Szerintem a mostani helyzet rávilágította arra, hogy eh, végig kell gondolni ezeket a támogatási lehetőségeket. Periférikus területek vonatkozása, pozei egyezmény, eh, fontos, támogatom azt, hogy itt ezek a támogatások ezek meglegyenek. Az Európai Unió nem mondhat le egyetlen területről sem, az ott élő emberek is európai polgárok oda kell figyelnünk rájuk. A harmadik országokkal e, különböző tárgyalások folynak, ez egy bonyolult téma, egész estét megtölthetné, csak úgy, mint jó pár e, korábbi. E, folyamatosan számol be a bizottság ezeknek a tárgyalásoknak az eredményeiről, állásáról, és nyilvánvaló, hogy nekünk is oda kell figyelnünk azért, hogy a saját termelőknek az érdekeit, de egyébként az európai fogyasztóknak a biztonságát is védjük gazdák jövedelme sokat csökkent az elmúlt időszakban, ezzel egyetértek. Sajnos a gazdasági válság megtépázta a e, mezőgazdálkodókat is. Ugyanakkor kellenek olyan védő intézkedések, amelyek nem biztos, hogy e, pénzügyiek. Azok a szabályok, szerződés minták, előírások, fizetési határidők, amelyekkel több ország e, dolgozik, és így hazán Magyarország is több ilyen szabályt vezetett be, azok remélem, hogy kiállják az idők próbáját. Néha azokat a játékszabályokat kell módosítani, amelyen a kicsik és a nagyok, a termelők és a felvásárlók, a multik és a feldolgozók, a e, gazdák mozognak, és itt a jogalkotóknak megvan a lehetősége, de egyébként a felelőssége is, hogy mondjuk azt előírja, hogy hosszú távú vagy középtávú keretszerződéseket kell adott vonatkozásban kötni. GMO-t azt e, érintettem korábban, e, az időm is már gyorsan fogyóban van. Még a e, társ, társfinanszírozásról szeretnék annyit mondani, hogy ez a e, kap jövőjének a e, része. Épp úgy, hogy az új tagállamoknak a tapasztalatait is be kell vinnünk ebbe a jövőkébe. Egy új közös agrárpolitika hosszú időre meghatározza majd azt, hogy milyen keretek között lehet gazdálkodni Európában, beleértve a fiatal gazdáknak a helyzetbe hozását is, mert a fiatal gazdák nélkül nincsen európai mezőgazdaság, ők fogják átvenni majd a stafétát a jelenlegi korosztályoktól. És emiatt véleményem szerint közvetlen piaci beavatkozások is szükségesek, hogy ahogy említettem, azok a termelői alapok, amelyek rendelkezésre állnak, ne sérüljenek, és a új pályakezdő gazdák már abba a környezetbe tudjanak indulni, amelyben egyébként a korábbi generációk is. A magántárolás, ami nemrégiben bevezetése került, az ebbe a sorba illeszkedik. És hát végül arra, szeretnék, eh, eh, arra a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy hol állok. Itt, amikor a eh, pénzügyi dolgokról, honnan jön a pénz, EU-tól, tagállamoktól, akkor az elnökség miként látja ezt a kérdést. Ez egy jövőbeni vitának a része, ami nem is a mi fórumainkon fog zajlani. Azt szeretném elmondani, hogy én a gazdák pártján állok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Grazie, ministro. Köszönöm szépen, miniszter úr, és tényleg nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen készséges vagy. Meg vagyok győződve arról, hogy a magyar elnökség nagyon jól fog dolgozni. Még egyszer köszönet, szoros kapcsolatban majd maradunk a két intézmény részéről, és nagyon örülök, hogy így indul a magyar elnökség. Minden jót! Egy perc szünet, és folytatjuk a dioxinnal. Colleghi, l'ultimo punto. Kedves kollégák, utolsó napirendi pont. Hova mész? Ülj le! George Lyon ki akar menni, de nem engedjük. From the commission. Ah, ok. Just, um, okay. Allora, ultimo punto all'ordine del giorno di oggi riguarda... Utolsó napirendi pont, dioxin jelenlegi helyzet bemutatása a Szánkó főigazgatóság részéről. Előre is köszönöm a tájékoztatásukat. Ahogy tudják, John eh, Daly biztos úr a múlt héten egy meghallgatás során, illetve egy eh, plenáris vita során azt ígérte, hogy a bizottság figyelembe fogja venni az esetleges jövőbeni intézkedések lehetőségét azért, hogy elkerüljük, hogy a jövőben hasonló incidensek történhessenek, történjenek. Úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy itt az Agri Bizottságban még egyszer beszéljünk a kérdésről. Már is átadom a szót uh, a bizottság képviselőjének, aki egyébként az egészségügyi főigazgatóság vezetője, Pudle úr. Átadom a szót, és szeretnék köszönetet mondani az Agri uh, bizottsági képviselők hozzájárulását már előre is meg szeretném köszönni, jönni a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni, hogy meghívták a bizottság képviselőjét azért, hogy beszámoljunk a jelenlegi helyzetről. Kiosztottunk egy kis diagramot, amivel röviden szeretnék bemutatni a helyzetet. Bizonyára tudják, hogy egy Egy gyártó olyan zsír termékeket adott takarmány célú felhasználásra, aminek az adatait itt látják a diagramon, és ez a gyártó zsírgyártó bekevert más eredetű zsírokat a termékébe, és 25 takarmány üzemnek adott el ebből különböző németországi tartományokban. Ezek a takarmánycégek pulyka, általában paromfi, sertés, tejelőtehén számára készítenek takarmányokat. A takarmányok eljutottak a gazdákhoz, a gazdaságokba. A fertőzést ami ebben a takarmányban találtak, illetve már az állati termékekben is, tejben és húsban is találtak fertőzést. Ugye olyan állatokról van szó, amelyek ilyen fertőzött takarmányt fogyasztottak. Nincs konkrét és azonnali közegészségügyi hatása ennek, és nem jár azonnali veszéllyel, gyenge volt az érték, minden esetre a küszöbérték, az engedélyezett küszöbérték fölött volt bizonyos termékek esetében ez a szint. Ugyanakkor sokkal alacsonyabb volt a szint, mint az ír országi két és fél évvel ezelőtti krízis esetén, ahol kétszer ekkora volt a szint, illetve 99-ben Belgiumban 700, illetve 1000-szeres volt a szint. A sertéshús esetében most a küszöbérték fölött másfél, másfélszerese az érték, illetve más termékeknél négy-ötszörös ez a szint a küszöbértékhez képest. Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy a fertőzés létezik, de nem jelent azonnali kockázatot az e- közegészségügyi szempontjából. Nem elfogadható egy ilyen fertőzés. A közösségi politika célja, hogy korlátozzuk az élelmiszereken keresztül a fertőzést. Ugye a dioxin fölhalmozódik az emberi szervezetben, és nem örül ki. Úgyhogy ha napról napra valaki ilyen fertőzött élelmiszert fogyaszt, az veszélyes lehet. 2002 óta vannak nagyon szigorú szabályaink itt az Európai Unióban. A fogyasztók napi fogyasztása esetén, tehát mindenképpen figyelme kell venni ezt az akkumulációs hatást. Azt is szeretném elmondani, hogy véleményünk szerint a nyomon követhetőségi rendszer, amelyet az Európai Unió kialakított, jól működött ebben az esetben. Németország a gyors tájékoztatási rendszeren keresztül azonnal tájékoztatta a bizottságot, a bizottság azonnal továbbította az információt minden tagállamnak. Amikor Németország tájékoztatott minket december 27-én este, mi ezt követően azonnal tájékoztattuk a tagállamokat, illetve a németországi jelentéseket folyamatosan továbbítottuk. Németország folyamatosan megadta számunkra a fejleményekről a friss információkat harmadik országokkal is kapcsolatban voltunk, hiszen az volt az egyik fő célunk, hogy megtudjuk, hogy a emberi fogyasztási célű állati származású termékek harmadik országba, fertőző termékek eljutottak-e a harmadik országba is. Amennyire tudjuk, illetve Németország információ szerint sincs olyan fertőzött takarmány, vagy élem, emberi élelmiszer, amely harmadik országban került felvásárlásra és fertőzött lett volna. A német sertés termesztés esetében Kína és Belarusia megtiltotta az importot Németországból. Más harmadik országok, konkrétan Oroszország feltételekhez kötötte az importot, méghozzá tesztekhez tesztek eredményéhez kötötte az import lehetőségét, de nem állította le teljesen az importot. Folyamatos volt az együttműködés, a német hatóságok, a bizottság és a tagállami hatóságok között, azért, hogy mindenki megismerhesse, hogy milyen intézkedések történtek. A diagramon látják, hogy július 7-én 2011 Több mint 4000 üzem esetében állították meg a németek, hogy ilyen terméket felhasználtak. Tehát 4060 üzemet állítottak le, ezek esetében, tehát tejet, húst, tojást a pozitív teszt nélkül nem adhattak el. Ezek elővigyázatosság óvintézkedések, hiszen a, a 25 üzemből származó takarmány esetében ugye nem a teljes mennyiség volt fertőzött dioxinnal. És a, a tesztek, illetve a német hatóságok kivizsgálását követően bizonyos gazdaságokat föloldottak az ellenőrzés alól. Január 24-én, illetve ma is gyakorlatilag már csak 701 egy néhány gazdaság esetében él ez a korlátozás, vagyis tej, tojás, húst, ezek a gazdaságok csak akkor adhatnak el, hogyha teszteket bizonyítják, hogy a közösségi küszöb alatti a dioxin érték ezekben. Együtt dolgoztunk tehát a német hatóságokkal azért, hogy meg nézzük, hogy mi is az oka mindennek, hogy miért fertőződött ez a bizonyos zsír, ami tarkamány előállításhoz használtak fel. A német hatóságok elvégezték a kivizsgálást, de még hivatalos választ nem produkáltak. Az első feltétel emberi hiba volt. Az üzem bőzeli, egy bőzeli üzemben az volt az elképzelés, hogy ez az üzem fogadta a zsírt importból, és utána két célra használták ezt föl. Az egyik ipari célú, technikai célú felhasználás, papír előállításához, de fogadnak ők beszállítottól olyan zsírt is, amit takarmányba kevernek be. Az volt az elképzelés, hogy ebben az üzemben, ahol ezt a két fajta zsírt dolgozták föl, elképzelhető, hogy emberi hiba történt, és például rosszul kötötték be a, a csöveket, a sílókat, stb. De a német hatóságok erre világítottak arra, hogy csalás történt, bár még nem tudták ezt bizonyítani. A társaság, az Utersen bölzeli társaság nyolc adagot, vagy nyolc tételt kapott, ebből négy volt fertőzött, és nehéz megmagyarázni ember hibával, hiszen legalább négy tétel fertőzve volt. Akkor lehetne emberi tévedéssel megmagyarázni, hogyha mondjuk egy ilyen tétel lenne, véletlenül a takarmány a takarmány célú olajként vagy zsírként adják el azt, ami ipari célú lenne Tehát itt egy egyszerű technikai hibát nem tudunk elfogadni. A bírósági kivizsgálás, amit a német igazságügy, a német főgyészség végez, még nem zárult le, még nincs meg ennek az eredménye. A biztos úr már a Strasbourg plenárison bejelentette, és tegnap még pontosabbá tette a mezőgazdasági tanácsülésen, hogy a bizottság négy intézkedést tervez e tekintetben meghatározni. Egyrészt a jelenlegi jogi eszközöket kívánja tisztázni ezekkel, másrészt el akarja kerülni, hogy a jövőben hasonló problémák merülhessenek fel Az első a üzemek engedélyeztetése olyan üzemek esetében, amelyek zsírral, zsírsavval foglalkoznak, méghozzá egy magasabb szintű, szigorúbb engedélyezésről vagy tanútisításról lenne szó a egyszerű regisztrációnál. Vagyis ha ilyen zsírt akar feldolgozni egy üzem, az illetékes hatóság el kell, hogy látogasson ebbe az üzembe, ellenőriznie kéne, kell a minőségbiztosítási rendszert, az önellenőrzési rendszert, a konkrét technikai intézkedéseket, stb. A második bizottsági intézkedés, hogy el kell választani a gyártást azokban az üzemekben, amelyek technikai célú zsírt is gyártanak, és takarmány célú zsírt is gyártanak. Ez a termelés elválasztás kétféle módon történhet. Vagy fizikai, vagyis megtétjük, hogy ugyanabban az üzemben mind a kétféle zsírral dolgozzanak. Hogyha valaki eh, a társaság keretei között ezt meg akarja tenni, akkor két külön üzemet kell, hogy felállítson egymástól távol. Második lehetőség, hogy egy olyan üzemnél, amely mindkét zsírral foglalkozik, felállítanak egy rendszert, ami kizárja, kiküszöböli az emberi hibát. Vagyis például más átmérőjű csövekkel működik a két üzem, nehogy egy kamion eh, esetében például véletlenül a technikai zsírral töltsék fel ezt a kamiont, ahelyett, hogy a takarmány célú zsírral töltenék fel, Ja, tehát a cső, cső átmérő eltérő, és nem lehet rácsatlakozni a másik fajta zsírszállító kamionra. Tehát ez lett a másik, második intézkedés csomag, ami a ö, szeparációra vonatkozik, a gyártás szétválasztására. A harmadik intézkedési javaslat a kontroll javítása. A teszt javítása azokban az üzemekben, amelyek zsír dolgoznak fel, akár állati célű zsír, ugye ez volt a 99-es belgiumi válság esetében a probléma, illetve olyan üzemekre is vonatkozik ez, amelyek növényi zsírokat dolgoznak fel. Kötelezővé teendő ellenőrzésekkel. Jelenleg ez önkéntes. Ezek a jelenleg önkéntes ellenőrzések kötelezővé fognak válni bizonyos meg, előre meghatározott gyakorisággal, olyan üzemek esetében, amelyek zsírral foglalkoznak, zsír dolgoznak fel. Egyébként a belga modell, amelyet a 99-es válság után Belgium felállított, pontosan ezt teszi, ellenőz, rendszeresen ellenőrzik az üzemeket, de Belgiumban ez csak az állati zsírra, zsírt feldolgozó üzemre vonatkozik. Minden esetre minden 200 tonnás tételt dioxinteszt alá vetnek, és más fertőző anyagokra is ellenőrzik ezeket. Negyedik intézkedés a laboratóriumokra vonatkozik. A kedvezőtlen eredményeket közé kell tenni. Jelenleg a közösségi jogalkotásban csak azok a cégek, amelyek önellenőrzéssel végzik a tevékenységüket, csak nekik kell az illetékes hatóságoknak bejelenteniük a negatív teszteredményeket. Viszont most fel fogunk állítani egy olyan rendszert, hogy kettős jelentés kötelezettsége legyen ezeknek a laboratóriumoknak a nemzeti hatóságok felé. Egyrészt a magáncég amely kéri a tesztet, ő is jelentési kötelezettsége fog dolgozni, és a laboratóriumnak is kötelező lesz majd bejelenteni a negatív eredményeket. Ezek tehát azok, ez az a négy intézkedés, amiről jelenleg egyeztetünk, és jövő hét, következő hét, tehát jövő hétfőn lesz is egy ilyen egyeztetésünk már az érintett üzemekkel. Úgy gondoljuk, hogy ezeket az intézkedéseket viszonylag gyorsan be tudjuk vezetni, és hamarosan a parlament elé fog kerülni ez a javaslat. Úgy gondoljuk, hogy ezek az intézkedések egyrészt csökkenteni fogják az emberi hiba lehetőségét, ugye ez az üzemek szétválasztása ennek az eszköze, illetve minimumra fogjuk tudni csökkenteni a csalás lehetőségét. Úgy gondoljuk, hogy a csalást teljesen nem lehet megelőzni, minden esetre, hogyha emeljük az elemzések, a tesztek számát olyan felhasználók részéről, akik ezeket a zsírokat felhasználják, illetve olyan üzemek esetében, amelyek kukoricához vagy szójához bekeverik ezt a zsírt, úgy gondoljuk, hogy ezzel a rendszerrel csökkenteni tudjuk a, vá- a csalás lehetőségét. Persze árcsalás még így is lehetséges lesz. Elnök úr, jelenleg ez a helyzet. Merci, merci. Köszönöm szépen, Pudlé úr. Már nincs időnk, el kell, hogy hagyjuk a termet, ezért két-három hozzászólásra van csak lehetőségünk. Utána be kell, hogy zárra a ma esti ülést, és holnap a koordinátori ülés után tudunk még beszélni a témáról, ha kell. Roluszt képviselője a szó, Hauslink képviselője. Danelis és Jégel képviselők kapják meg a szót. Kérem, hogy legyenek gyorsak, esetleg így még másnak is szót tudok adni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a, a biztos bizottság képviselőjének, hogy eljött hozzánk. Sok kérdés van, amelyet tisztázni szeretnék, csak egyet tudok feltenni. Az agrár tanács Eigner asszonya a német agrárminiszter akciótervét kapta meg tegnap. Ez pedig a takarmány pozitív listáját akarja felállítani Németország számára, és kezdeményezés van arra, hogy ezt Európában is bevezessék. A bizottság erre nem elválaszolt. Nos, a mezőgazdák azt várják tőlünk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy minden 27 országban biztosítsuk az élelmiszergazdálkodás legmagasabb minőségét, de mindig neki feszül a valóságnak a bűnözői energia. Érzékenyen reagál az export, olvassa fel a felszólaló továbbra is az ilyen szabályozásokra, hiszen megállapítható volt, hogy a hús és a, a tojás hibátlan volt, de ennek ellenére Oroszország le akarta zárni határait. Csak az utolsó pillanatban sikerült ezt megállítani, ez alatt pedig az árak összeomlottak. Éppen ezért európai szinten egy pozitív lista nagyon hasznos volna. Kérdezem a bizottságot, miért zárkóznak el, kedves bizottság? Elmondtam már több helyütt, és most is felolvasom, hogy a fogyasztók nagyon haragosak és joggal, hiszen hatalmas veszteségeket élt éltek meg, hatalmas veszteségekkel küzdenek, ezer gazdaságot érintett, ez 600-at még most is érinti, a gazdaságukat föl, föl kellett adniuk, vagy pedig csődbe mentek. A biztosítás kérdéséről zajlik a vita, de attól félek, hogy se biztosító, se viszont biztosító nem lesz hajlandó arra, hogy ezen érzékeny kérdéssel foglalkozzon. 100 millió euró káról beszélünk, lehet, hogy még többről. Ezért úgy gondolom, hogy egy európai alapra van szükség, amelybe a takarmányipar fizetne be, és amelyet maga igazgatna. Ez kötelező volna az alaptagság. Örülök, hogy a bizottság az akcióterv több pontját átemeli a saját programjába, de ezt nem akarom megismételni, ez idő rövidségére való tekintettel de egy valamit le akarok fektetni, a magánlaborok bejelentési kötelezettsége idáig nem állt fenn. Hogyha negatív számadatokat állapítottak meg, csak a cégeknek jelezték ezt, de a hatóságoknak nem. Ezen felül hiányzik nekem az is, hogy masszív, igazán húsba vágó, fájdalmas büntetéseket írjunk fel. Kérdezem tehát, hogy a bizottság mikor tervezi az intézkedések megvalósítását, eh, és milyen további lépéseket tervez. Hiszen ne felejtsük el, nem csak a dioxin az az anyag, amelyre koncentrálni kell. És végezetül az utolsó kérdésem. A biztos múlt héten egy delegációról számolt be, a plenárison mondta ezt, aki Németországba utal, utazik, hogy megvizsgálja a helyzetet. Az érdekelne, hogy mivel bízták meg ezt a delegációt. Köszönöm szépen. Köszönöm Martin Heisling, eh, vagy Ozling, de inkább Heisling, parancsoljon. Mindig újra csodálkozom a bizottság kijelentésein, mi szerint, hogy a nyomon követhetőség, a visszakövethetőség rendszere működne. Nos, hát azt hiszem, hogy pont az ellentétes következtetéseket kell megállapítani és meg kell kérdezni, hogy vajon az ön ellenőrzés rendszere nem működik-e egyáltalán. Hiszen az önellenőrzés az ilyen érzékeny területen, mint a a takarmánytermelés úgy tűnik, hogy nem működik. Milyen következtetéseket von le ebből a bizottság? A közös EU szinten való megoldás kérdése szintén nagyon fontos, és Érdekes, csodálom, hogy a pozitív lista kérdését miért nem vetik fel, és a felelősségvállalás kérdését nem. Németországban a cég csődbe menekült, és így a gazdálkodók, az állattartók terheli a helyzet minden következménye. Tehát nem tudom, ezt meg kell oldani. Aztán az engedélyezés, most hogyan, hogyan fogják engedélyezni valamilyen készségteszt lesz. Aztán utána különböző csövekről beszéltünk, különböző csöveket elválaszok egymástól. Hát én inkább úgy értettem, hogy az volna fontos, hogy tiltsuk meg, hogy egy üzemen belül uh, ipari zsírokat és um, zsírokat lehessen előállítani. Aztán a dioxin monitoring. A bizottság el tudja mondani, hogy a dioxint mennyiben tesztelik Európában. Nagyon drága a dioxinteszt, és ezért nagyon ritkán hajtják végre. 200 tonnáról beszélt. Tehát kérdezem, hogy a 200 tonnas határ mire vonatkozott? Révole Danellis, poi Reimers. Danellis, majd Reimers képviselők. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι... Köszönöm szépen a szót. Alla kétin aftáris? Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy a bizottság a garanciákat hangsúlyozza, és azt állítja, hogy a rendszer jól működött, ugye a múlt héten hallottuk erről a biztos úr véleményét, és ma a bizottság képviselője szintén meg akar minket ebben erősíteni. De véleményem szerint ez a botrány, dioxin botrány nagyon-nagyon súlyos, és egész más a jellege, mint a múltbeli eseteknek. Egy olyan országból jön, mint Németország. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen hagyományai vannak ennek az országnak, mennyire fegyelmezetten működik az ország, hogy mennyire szigorúak az ellenőrzések. De hát ha egy ilyen előfordulhatott Németországban, akkor mi a helyzet a többi országban? Mi lehet a helyzet a többi országban? Második megjegyzésem, gazdasági válság közepén vagyunk, mindenki próbálja a költségeket csökkenteni és a jövedelmet növelni. A rendszer, az ellenőrzési rendszer még kevésbé lesz biztonságos, mint korábban. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy az ellenőrzési rendszert módosítani kell. Méghozzá kétféle módon. Egyrészt hitelesek kell, hogy legyenek, megbízhatóak kell, hogy legyenek az ellenőrzések, figyelmevéve a költségelemet is. Másodszorban azt is meg kell nézni, hogy milyen szankciós intézkedésekre van szükség. A, egy rendszer részét képezi a szankció lehetősége is. A vállalkozó figyelembe fogja venni azt, hogy milyen költségek merülnek föl, és milyen jövedelmei lehetnek főleg amikor rajta kapják. Hogyha nem így járunk el, akkor nem leszünk hatékonyak. Reimers, majd Jéger képviselője a szó. Also, ich möchte Csak röviden szeretném megjegyezni, mert már nincs sok időnk hogyha bűnös, bűnözői cselekményekre rejlenek az események mögött, akkor a legjobb ellenőrzés nem tudja ezt megakadályozni. De hát kérdezem, mi volna, hogyha egy egyszerű, de végrehajtható megoldást ö, vezetnénk be, mégpedig, hogy a technikai zsírokat beszíneztetnénk, és ilyen módon egyből szembeütlő volna, hogy ez nem takarmány. Köszönöm szépen. Elisabeth Jégel, aztán jár a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is igyekszem rövidre fogni magamat, bár hát nagyon sok mondatom volna. Először is nem hittem volna, hogy az Európai Parlamentben töltött időmben még egyszer megélem az dioxinbotrányt. Egyszer megtörtént már, és most még egyszer ezt megéltem, ráadásul Németországban történt, ez nagyon aggaszt. Mindig azt mondtuk a múltban, hogy megtesszük, intézkedünk aztán mégis csak megtörtént. De hát persze, hogyha tényleg bűnözői szándék rejlik mögött, akkor bármit teszünk, nagyon nehéz lesz itt fellépni. Ennek ellenére két dolgot követelek. Egyrészt határozottan gyorsan reagáljunk, másrészt pedig, amit a csődöről mondott Hajszlin kollega, valóban itt is tehettünk volna valamit, ebben egyetértek önnel. Másrészt nem fogadom el a jövőben, hogy az ilyen ügyek után a takarmányipar azt mondja, hogy mindent folytatunk a régi, régi szerint, és a termelők, az állattartók mennek csődbe. Pedig ez történik. A bizottság által javasoltak jó irányba mutatnak, de kérem a bizottságot, hogy az élelmiszer egészségügyi irányelv alapján, rendelet alapján egy takarmány irányelvet is fogadjanak el, dolgozzanak ki, mely a kezdetektől a végfelhasználóik nyomon követi a takarmány útját. És így nem csak az ipari zsírok és a takarmány alapú zsírok, takarmány alapjól szolgáló zsírok különbségével kell törődni, hanem például a szállítással is. És meg kell néznem a számadatokat, hogy milyen, milyen mennyiségű növényi zsíradékot importálunk Németországba, hiszen az állati zsíradékok importálását betiltottuk. Tehát kérem a bizottságot, ne rövid, hanem hosszú távon gondolkodjék, és jó, ütős megoldást készítsen elő. Jár, majd Szekereszki képviselője a szó. Szigereszki? You want to check the floor? Sí. Szekereszki. Önél a szó. Problem systemu kontroli. Mi się Röviden. Itt ki kéne találnunk, hogy honnan jönnek a tévedések. Tehát, hogyha megvizsgáljuk a szabályokat, akkor azt látjuk, hogy igazából a termelőkre kellene koncentrálnunk, tehát ha vizsgáljuk a ellenőrzést. Anyu szeretne hozzászólni? 30 másodperc. Azt hiszem, hogy nincs több jogszabályra szükség. Három rendelet és egy irányel foglalkozik a témával. Nagy-Britanniában itt három különféle biztosítási séma van, hogyha ilyen eset van. Igazából nem tudjuk uh, itt eldönteni, hogy uh, mit csinálják a tagállamok, döntsék el otthon elnézést kérek a szakbizottságtól, de el kell, hogy hagyjuk a termet, ezért azt kérem a bizottság képviselőjétől, hogy a titkárságnak küldje el írásban a választ ezekre a kérdésekre. Egyébként úgy gondolom, hogy mindent tisztáztunk. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani. Holnap 9.30-kor találkozunk. 9 óra a koordinátori ülés, és 9.30 a bizottsági ülés. Köszönet mindenkinek, lezárom az ülést. Wow, wow.